Oh, thank you. Thank you, Sharon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt elnök asszony, a Gazdaság és Monetáris Bizottság tisztelt képviselői. Egy megtiszteltetés számomra, hogy ismét itt lehetek a parlamentben, az önök bizottságában, hogy lefolytassuk a szokásos eszmecserénket. A mai nap során kifejtem önöknek az LKB e kormányzó tanácsának múlt heti döntéseit, és utána megbeszéljük azon fellépéseket, amelyeket a központi bankok hoztak a válságra való válaszként. A gazdasági kiigazítási programokat is megvitatjuk az euróvezeti országokban, és végezetül az Európai Monetáris Unió hosszú távú kilátásaival kapcsolatban tennék néhány megjegyzést. A múlt héten az LKB kormányzó tanácsa egyhangúan úgy döntött, hogy az irányadó kamatlábat 25 bázisponttal csökkenti ennek következtében a fő refinanszírozási ráta 0,75% lett, és a betéti kamat nullára csökkent. A politikai döntés figyelembe vette az inflációs nyomás alakulását, ugyanis a korábban azonosított lefelé mutató kockázat ilyen hatást váltott ki a gazdasági tevékenységben. Ami a nem standard monetáris szakpolitikai intézkedéseket illeti, a kormányzó tanács júniusban úgy döntött, hogy az összes refinanszírozási műveletet teljes elosztású, rögzített kamatozású tender formájában folytatja, legalábbis 2013. január közepéig. További intézkedések születtek, hogy javítani lehessen a bank ágazatnak ezen műveletekhez való hozzáférését, úgy, hogy a hitelgaranciák rendelkezésre állását javítjuk. Intézkedéseink, a standard és a nem standard intézkedéseik a monetáris politikát támogatják, valamint a reálgazdaságnak való hitelezést, hitelnyújtást az árstabilitást hivatottak szavatolni az euróövezetben, és a finanszírozási költségeket kívánják csökkenteni, méghozzá úgy, hogy megújítjuk a bizalmat és a fenntartható növekedést támogatjuk. Az Európai Központi Bank továbbra is elkötelezett mandátuma mellett, és kapacitásának megfelelően hatékonyan és idő, határozottan és időszerűen lép fel. 2012 második negyedévére vonatkozó előrejelzések alapján gyengül a növekedés és fokozódik a bizonytalanság. Ugyanakkor, ha előre tekintünk, arra számíthatunk, hogy az euróövezet gazdasága fokozatosan helyreáll, noha ez a lendület valószínűleg meg fog csappanni. Az euróövezet éves infláció 2,4% volt 2012. júniusában, ami azt jelenti, hogy májushoz képest változatlan volt. Az infláció valószínűleg 2012 folyamán csökkenni fog, és 2% alá esik 2013-ban. Egy olyan környezetben, amelyet mérsékelt növekedés és jól megalapozott inflációs kilátások jellemeznek, az ár nyomás minden bizonyal mérsékelt marad, ez pedig helyreállítja a bérből és fizetésből érők vásárló erejét. Ezen kilátásokkal kapcsolatos kockázatok középtávon kiegyensúlyozottak ami a lefelé mutató kockázatokat illeti, ezek az euróövezeti növekedés gyengülésére vonatkoznak, másfelől pedig az indirekt adók növekedésére számíthatunk, és arra, hogy az energiárak növekednek. A monetáris elemzésünk a középtávú árstabilitással konzisztens képet nyújt, és amikor árstabilitásról beszélek, mindig két irányban gondolok erre a fogalomra különösképpen ami a monetáris expanzió ritmusát illeti, ez változatlan, és a hitelezés növekedése gyengül, a kockázatok növekednek, és a mérleg kiigazítás továbbra is fennáll a háztartásokban is a vállalatoknál, ami hatással van a hitel iránti keresletre. Engedjék meg, hogy átérjek az első témára, a központi bankok által hozott döntésekre, amelyek által választ kívánnak adni a globális pénzügyi válságra. Dióhéjban azt mondhatnám, hogy ezen fellépések merészek, bátrak voltak, előremutatóak, ugyanakkor történeti szempontból megalapozottak, és levonják a megfelelő következtetéseket a 20. század pénzügyi válságaiból. A központi bankok szorosan együttműködtek a válság során, méghozzá úgy, hogy összehangolták a kamatcsökkentéseket 2008. októberében, illetve a swap keretek biztosítása által folyamatos információcserét biztosítottak, és az általános lépések elmondhatjuk, hogy következetesek voltak ami a középtávú árstabilitás célkitűzését illeti, ezt sohasem vesztették szem elől. A kamat politika és a nem standard intézkedések szintén figyelembe vették a sajátos körülményeket, így először is a különböző gazdaságok pénzügyi és gazdasági struktúráját, másodszorban pedig a különböző sokok horderejét és sajátosságait, valamint a különböző operatív kereteket, amelyben a központi bankok mozognak. És a különböző intézményi kereteket is, amelyek között ezen bankok működnek. Ezen négy okból kifolyólag az összehasonlításoknak megvan a maguk korlátja. A, ami a különböző központi bankok fellépésének összehasonlítását illeti. Sőt, elmondhatjuk, hogy a különböző központi bankok mérlegének összehasonlítása torzított képet adhat arról, hogy milyen terjedelmű politikai fellépéseket hajtottak végre. Így például az euró rendszerben a mérleg jelentős része nem a monetáris politikához kötődik, hanem az arany tartalékhoz, valamint a devizatartalékokhoz. Tehát ha ezt figyelembe, vegyük, figyelembe vesszük, akkor azt láthatjuk, hogy a központi bankok mérlege sokkal kevesebbet nyom alatban, mint más esetekben. Éppen ezért a központi bankok fellépésének, intézkedéseinek legjobb mérési módja az, hogyha figyelembe vesszük az intézményi és gazdasági kereteket, valamint az általuk kitűzött célokat. Az Európai Központi Bank számára ezen fellépések eddig is és továbbra is az árstabilitást kívánják szavatolni középtávon az euróövezetben. Ez a mandátumunk, és az eddigi döntéseink is önmagukért beszélnek. A hatékony válságkezelés merész fellépést igényel a központi bankok részéről, ugyanakkor bátor intézkedéseket tesz szükségessé egyéb politikai szereplőktől, így a kormányoktól is. Ezzel pedig áttérnék a másik önök által javasolt témára, a gazdasági kigazítási programokra, valamint az LKB e szerepére. A válság során az Európai Unió és az Euróövezet számos országa pénzügyi támogatást kért, azért, mert nehézségekkel szembesültek a tőkepiacokon. Ugyanakkor kötelezettséget vállaltak amellett, hogy végrehajtják a szükséges reformokat, amelyek által biztosíthatják azt, hogy a jövőben teljes mértékben hozzáférhetnek a piacokhoz. Mivel a pénzügyi támogatás csak ideiglenes jellegű lehet, a reformok minősége, valamint ezek végrehajtása teljességgel vágóak, és ez a minőség az, ami végeredményben meghatározza egy program sikerét. A programok monitorozását az euróövezetben közösen végzi az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank, valamint az IMF. Az LKB a szakértői által nyújtja az inputot, nem utolsó sorban úgy, hogy persze figyelembe veszi a pénzügyi ágazatot, valamint az országok felügyeletét. A tapasztalatunk ebben a tekintetben nagyon jó volt, és a bizottsággal, valamint az IMF-fel való együttműködés is kitűnő volt. A jelenlegi gazdasági környezet arra kötelezi az országokat, hogy kritikusan vegyék szemügyre a múltjukat, és mindenkit arra kötelez, hogy nagyon objektívan szemléje a jövőt. Csak ebben a kontextusban a múlt figyelembevételével lehet a jelenlegi különböző euróvezeti országban végrehajtott kiigazítási programot megérteni. A múlt gazdasági fejleménye, illetve gazdasági szakpolitikái voltak azok, amelyek előidézték a túlzott egyensúlytalanságokat jó néhány országban, és pontosan ezen fiskális, makrogazdasági és külső egyensúlytalanságok voltak azok, amelyek nem voltak sem egészségesek, sem pedig fenntarthatóak. A nem fenntartható egyensúlytalanságok szükségesé teszik ezen kiigazítási programokat, és ezek kiigazítások foka közvetlenül kapcsolódik ahhoz, hogy milyen politikákat hajtottak végre a múltban. Az euróvezeti országokban a politikai igazítás tekintettel van a pénzügyi nyomásra, de ez a nyomás kisebb, mint az euróövezeten kívüli országokban, hiszen egy monetáris unió tagjaként védelmet kapnak ezen országok a nyomásokkal szemben, így például az árfolyam változással szemben. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a politikai igazítás foka alacsonyabb lehet, mert figyelembe kell venni a piacra való jutást, és éppen ezért a reformok döntő fontosságúak.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 Thank you. Thank you very much. We'll now proceed. Köszönöm szépen. Most pedig áttérünk a kérdésekre. Szokásunk szerint szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a kérdés és a válasz egy 5 perces eh, időkeretbe kellene, hogy beilleszkedjen. Tehát, hogyha túl hosszúra húzódik a kérdés, akkor nem lesz idő a válaszra. Először is a néppárt nevében Jean-Paul Gozész kap szót. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, elnök úr, engedje meg, hogy egyszerű szavakkal szóljak. Nagyon sok jó dolgot kifejtett, nagyon sok keresett választékos szóval, de az a benyomásom, hogy amikor én a polgártársammal beszélek, akkor nekik nem ez a tapasztalatuk, sem a pénzügyi válság, illetve Európai jellegi helyzetét illetően sem. Az első kérdés, amit szeretnék önnek feltenni, beszélünk-e majd azokról a cselekményekről, amelyek ezen szavakhoz kapcsolódnak, hogy Európa hitelességét biztosítsuk a polgárok, a vállalkozások, a piacok előtt hiszen itt nem napról napra való változtatásokról van szó, hanem pontos ütemterv szerint hosszú távú változtatásokról. A második kérdés a bankunió. A parlament 2010-ben már kívánatosnak tartotta ezt a felügyeletről szóló vita során, hogy legyen bankunió egy transnacionális bankfelügyelettel, egy erős európai hatósággal, amely a válság meghaladásához hozzájárulhat. García Margallo a jelentéstevő akkoriban nagyon érdekes javaslatokkal állt elő. A tagállamok ezt nem akarták, és két évvel ezelőtt, új, két év múlva újra felmerül a bankunió kérdése. Az LKB e tehát, amely az euróvezet felügyeletek középpontját kellene, hogy alkossa, hogyan tudja a függetlenségét összeegyeztetni a felügyeleti szereppel, amelyre, amelyhez arra van szükség, hogy a politika helyzetet is figyelembe vegye, és szubjektív értékeket alkosson az érintett bankok helyzetéről. Köszönöm, elnök úr. Uh, Köszönöm. A megfelelő kérdést tette fel, azt, hogy mikor térünk át a szavakról a tettek mezeire. Azt hiszem, hogy ez a fő kérdés. És a válasz a következő. Már megtettük ezt, elkezdtük. Ahogy a bevezetőmben elmondtam, számos kormány, az Euró, Európai Monetáris Unióhoz tartozó ország kormánya már elkezdte a reform törekvéseket. Többször elmondtam, hogy ha a mai világot összevetjük a hat hónappal előtti világgal, tavaly novemberrel, amikor a legközelebb álltunk egy nagyon jelentős hitelválsághoz. Azt kell mondjam, hogy a világ ma teljesen más. Nagyon sok haladás történt azóta, a fiskális konszolidációs törekvésekben, valamint a strukturális reformok terén is. Tehát miért nem nézzük mindennek az előnyeit? Vagy legalábbis azt, hogy ugye bizonyos országokban miért nem tapasztalhatóak ennek az előnyei eddig. Aznek szerintem két oka van. Az egyik azzal magyarázható, hogy a reformok csak most kezdődtek el. Hosszú évek elteltével a politikák hosszú éveken keresztül a politikai döntéshozatal téves úton haladt ezen országokban, tehát elég eléggé frissek ezek a reformtörekvések. Másodszorban pedig nagyon sok jogszabályt hoztak, amelyeket most kell végrehajtani. Továbbá, ami a fiskális konszolidációt illeti, mivel ezen kormányok nagyon sietősen hozták meg a lépéseket, a fiskális konszolidációs törekvések terén az adó emelésre helyezték a hangsúlyt, ami ugye a legkönnyebb lépés, akkor, hogyha valaki sürget az idő, de kevésbé figyeltek oda a kiadások csökkentésére. Most azonban amikor azt nézzük, hogy túlléptek a vészhelyzeten, a fiskális konszolidációt át kell minősíteni, át kell irányítani a nagyobb kiadáscsökkentés felé, és kevesebb adópolitikai lépésre van szükség. De ez az egyik oka annak, amiért ezen országok egy része még nem tapasztalja az előnyöket, és recesszióba csúsznak ezen gazdaságok harmadik vagy negyedik aspektus, a strukturális lépések, reformok csak most a közelmúltban kezdődtek, és ezen reformok közül vannak olyanok, amelyek rövid távú előnnyel járnak, mint például a termékek piacán a versenyképességet növelik, de vannak olyan intézkedések, amelyeknek a gyümölcsét csak hosszabb idő elteltével láthatjuk. Ennek ellenére Vannak más problémák is, amelyek nem feltétlenül a nemzeti kormányok politikájához kapcsolódnak, és a múltkori ülésünkön ezt megvitattuk. Ezen problémák inkább azzal függnek össze, hogy a hosszú távú vízió az Európai Monetáris Unióban mennyire egyértelmű. És ez a négy építő elem, amely a csúcson megszületett, az első lépést jelenti abba az irányba, hogy egyértelművé váljon ez az elképzelés. Ebben a tekintetben tehát a csúcs meglehetősen nagy siker volt, az első lépés volt, persze nem az utolsó. Nem, nagyon nehéz persze ilyen alapvető kérdéseket ilyen gyorsan megválaszolni, úgyhogy nem önre uh, utaltam, csak be kell tartanunk a játékszabályokat. Árlina következő kérdés gazdája. Igen, nagyon fontos témák ezek a közvelemény szempontjában is. Elnök úr, úgy tűnik az egyik bankválságtól és botránytól a másik felé sántikálunk az európai rendszer működésében. Olvastam olyan véleményeket, mi szerint az LKB jobb munkát végzett a, a, a Libor és az Euróbor valamint más adatok meghamisítása elleni harcban lehetett volna keményebben, jobban fellépni az LKB-nak. Ön szerint, a jelenlegi hogy a, a Financial Times cikke szerint, ha ez a manipuláció nem történt volna meg, akkor lerohanták volna a bankokat a betétesek, beleértve a Barclit is, és ez a pénzügyi rendszer összeomlásához vetetett volna. Lehet-e tehát értelme annak, hogy manipulálják a, a kamatadatokat, és hamis adatokkal tartják fenn a banki rendszer stabilitását, miközben a befektetők fizetik meg az árát? A sok kérdésére a válaszom az, hogy nem. De, de egy dologgal kapcsolatban azt el kell mondanom, hogy az EKB ugye azt mondja, hogy jobb munkát végzett volna, hát remélem, hogy jobb, jobban látta volna el a feladatát, hogyha van lehetősége. Remélem, hogy nem üres reményez. A gond itt az, és persze egyetértek önnel, mert megráz, meg, megrázó sokként ért a hír bennünket, amit most látunk, persze nagyon sok vizsgálat folyik az óceán mindkét partján ebben az ügyben, ez a folyamat nagyon bonyolult lesz, és nagyon sok további fejleménye adódik majd, de ami most látható, ami hát frankfurti szerény kilátásainkból, vagy szerény pont, látópontunkból, itt a kormányzási probléma volt azokban a bankokban, amelyek adatokat szolgáltattak, illetve irányítási problémák voltak azokkal a bankokkal, amelyek a benchmarkokat alkották, melyek épített aztán az egész pénzügyi rendszer, mint egyfajta sarokkőre, mely alapján beáraszta az egyes tranzakciókat a bankrendszer biztos vagyok abban, hogy ezeket most aztán aprólékosan vizsgálják, ezeket a kérdéseket a felügyelő, felügyeleti szervek. A többi a kapcsolatban a válaszom az, hogy nem, mint mondtam már az előbb is, szerintem nem méltányos félrevezetni embereket, nem. De megmenti a bankrendszert adott esetben. Megmentettük a bankrendszert végső soron ezzel. Hát nem tudom, hogy ez, ez összekapcsolódik a bankrendszer megmentésével. Semmiképp sem, sem, sem szabad minden áron megmenteni egy bankrendszert, akkor, hogy egész országok állampolgárságát alávetjük ennek. Persze a pénzügyi stabilitás nagyon fontos, mert ha az megromlik, meg, megrodjan, akkor annak még nagyobb ára lehet. Úgyhogy a e két, két pálya között kell mozognunk, megtalálva megfelelő egyensúlyt. Egyrészt Abszolút nem, akarjuk, nem akarunk visszaélni adófizetők pénzével, másosabban meg kell védjük minden áron a pénzügyi stabilitást. Ezért olyan fontos a Resolution Fund és a vonatkozó rendszer, még egy szót, ha megengednek, nem tudjuk megoldani a, a rendszer, rendszer szintű fontos intézményeket, meg sáfárkodni az adópénzetők pénzével, miközben fenntartjuk azokat az intézményeket, amelyek leginkább fenntartják a stabilitást, a kifizetési rendszereket, ezeket életben kell tartani. Ezeket a célokat egyszerre kell érni. Jean-Paul kérdésére nem teljesen kimérítően válaszolt a bankunió témájában, illetve arra a kérdésre vonatkozóan, hogyan lehet fenntartani a függetlenségüket felügyeleti szervként, monetáris politika felügyeletében. Érintette Arlin adott válaszaiban, talán alkalmas volna az idő most arra, hogy kiemérítő választ adjon. Elnézést, meglepett, hogy Gozzez úrtól elnézést kért a nevében, hogy túl mérható kérdéseket tett fel. No de, azon gondolkozunk most, hogyan lehet megszervezni ezt az új felügyeleti rendszert. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy azok a javaslatok, amelyek az asztalra kerülnek, a bizottság javaslatai lesznek, amelyeket az Európai Parlamenttel konzultálva, meg az LKB-val konzultálva alakítottak ki, de végsősorban a bizottság kézjegyét viseli ez majd. Miért mondja, hogy nem? Elnök úr. Mert a, tanácsi, mert a tanácsi dokumentumban az áll, hogy a tanács dönt, kell döntsön e felügyetről. Ez a 130 as cikkben ott áll az eurozónára vonatkozóan. Itt az Európai Parlament nem kap szerepet. Ez így van, de az Európai Bizottság hatásköre, hogy javaslattal élje. Ám mindezek mellett is vannak bizonyos elvek, melyekkel, hogy ösztönözzék, irányítsák ezt a javaslatot. Először is az, hogy a csúcsra visszatérve Szerintem nagyon fontos első lépés volt ez a megfelelő irányba, és a vezetők azon vállalása, hogy sikeres felügyeleti rendszert hoznak létre, valóban reális és erős vállalás volt. Ezért azt várjuk a bizottságtól, hogy egy erőteljes javaslatot tesz az asztalra, ami az EKB-t helyzetbe hozza arra nézve is, hogy feladatát olyan hatékonysággal, szigorral és függetlenséggel lássa, amely nem, a alá, nem kockáztatja jó hírnevét sem. Ezt várjuk mindannyian a bizottság anyagától. De vannak más témák is, amelyeket mérlegelni kell. Képesek kell legyünk arra is, hogy megtaláljuk, meg kialakítsunk egy olyan rendszert, ahol fenntartjuk a monetáris politika függetlenségét, a felügyeleti feladattól függetlenül, ezzel egy időben azonban nem szabad, nem szabad megfelelkezünk arról, hogy a 17 kormányzóból 14 az LKB asztalál, kerekasztalánál maguk is felügyelő szervet látnak el. Úgyhogy van szinergia a két szerepkör között. Én magam is voltam az olasz jegybank elnöke, és hasonlóképpen a francia jegybank elnök, és mások nevében is, tehát 17 tagállamból 14 esetében van ilyen személyes szinergia a két szerepkör között. Ez, ar, ez olyan készséget, azt jelenti, hogy olyan rendszert kell fenntartanunk, amely a monetáris politika függetlenségét fenntartja, nem teremt összeférhetetlenséget, és ugyanakkor hatékony felügyeleti mechanizmust hoz létre, élve azokkal a teljes körű szinergiákkal, amelyek potenciálisan adottak. Nem könnyű ezt megcsinálni, ám a végén ez az, amire törekszünk, és már több tagállam a múltban sikerrel is járt ebben, úgyhogy nem, semmi újdonság nincs ebben. Hogy tegyek hozzá még egy dolgot. Az a tudás, az a tapasztalat, az a hagyomány, amely az intézmények történetéből adódik a felügyeleti feladatkörrel kapcsolatban, tagállami szinten van. Úgyhogy az a rendszer, amely esetleg az LKB központi szerepével működik majd, a tagállami felügyeleti szervekre kell, hogy támaszkodjék. Ezt is nagyon fontos látnunk, és végül még egy érv, amelyet kifejtettem a sajtókonferencián a, a múlt heti ö, irányító testületi ülés után. Mindez az LKB jogosítványának felértékelését jelenti, nagyobb hatáskör, nagyobb demokratikus számonkérhetőséggel kell együtt járjon, nagyobb átláthatósággal, abban az értelemben, hogy egy ez egy új tevékenység, ahol is az állhatóság és demokratikus számonkértőség elveit teljes mértékben érvényesítenünk kell, és ehhez készen, erre készen kell álljunk. Um, just... Köszönöm szépen, csak hogy pontosítsuk a képviselők számára. Megkaptuk a felhatalmazást arra, hogy egy saját kezdeményezésű jelentést dolgozzunk ki a tanácsi következetésekkel kapcsolatban. Ezt a koordinátorok fogják holnap megvitatni, de akkor ez rekordidő alatt történt, tehát a konzultáció már kezdetét vette, és majd hozzájárulunk ehhez a folyamathoz. A következő kérdést Wolf Klintz teszi fel. The positive reaction of the markets. Elnök úr, a piacok pozitív jelentése, pozitív reakciója a múltkori csúcshoz képest most már szkepszisbe torkolt. Ugye a bankunió, a banki felügyelet, a mentő mechanizmus, illetve egyéb kérdések meg, létrejötte, valószínűleg túl hosszú időt vesz igénybe, és valószínűleg nem lesz elég idő mindezek megvalósítására. Tekintettel ezen körülményekre Ön gondolja-e, hogy ilyen merész lépéseket megtehet-e az LKB, mint például azt, hogy a bank garanciákat kibővíti, hogy a kötvények, az euró kötvényeken kívüli kötvények is számottevek legyenek. Tudom, hogy a múltban ellenezte ezt a lépést, de most lehetőnek tartja azt, hogy a bankok visszafizessék az EKB hiteleiket nem készpénzben, hanem ezen címeket úgy fizessék vissza, ahogyan ezt a franciák javasolták. Thank you. Köszönöm. Ahogy elnökünk is mondotta, sajnálatos, hogy ilyen alapvető kérdésekre 5 percen belül kell, 5 perc alatt kell választ adnom. Annyi mondható, hogy mint minden első lépés, ez is a legutóbbi csúcs lépése sikeres volt abban, hogy kinyilvánítottuk a célokat, tehát kinyilvánították a célokat, ám ugyanakkor felvetett legalább annyi kérdést is, mint a hány célt kitűzött. Persze ki teljes válaszokat várni egy új roadmap alapján, amelyet most ö, írtak meg először, túlzás lett volna. A szkepticizmus egy része azonban nem indokult. Olvastam olyan cikkeket például éppen ma, érdekes cikket, mi alapvetően arról szólt, hogy a bankunió rossz, elve rossz út, mert lehetetlen elérni. Hát lássuk meg. Szerintem el lehet érni ezt a célt, el is érjük, és az első lépés a felügyelet létrehozása. Másodszorban azt mondják, hogy nem jó az irány, mert úgysem lehet időben elérni ezt a célt. Hát itt az erőfeszítéseket meg kell megítélni, a folyamat minden résztvevője erőfeszítését kell vizsgálni, és én elmondhatom, hogy a nagyon kemény munka folyt annak érdekében, hogy őszre létrejön a javaslatcsomag a felügyeleti részre vonatkozóan. És teljes mértékben tudatában van minden résztvevő, e, folyamat minden résztvevője annak, hogy itt hosszú távú fenntarthatóságról van szó a monetáris uniónak, minden résztvevő teljes mértékben átlátja, tehát ezt érzi, hogy mennyire értékes az idő, érzik, hogy nincs elvesztegetni való időnk, Ebben a tekintetben tehát egy kicsit jobban bízok elépésekben, e mint a, a csúcs után elhangzott kommentárok gondolni engednék. Persze a helyzet nagyon bonyolult, és ha a bonyolultsága növekszik, akkor természetes reakció az, hogy a megoldások sokfélesége is növekszik. Tehát nagyon sok érdekes gondolat hangzott el amelyet érdemes vizsgálni. Ezek közül némelyiket már korábban elvetették, mások, más gondolatok újra és újra felmerülnek, felbukkannak. Én annyit tudok elmondani, hogy az LKB saját felhatalmazásának keretei között természetesen, és anélkül, hogy szükségtelenül növelné a mérleg összetételnek kockázatát, megtesz mindent annak érdekében, hogy egyrészt kielégítse feladatát, tehát az árstabilitást, fölfele meg lefele is, az egész eurózónára vonatkozóan, meg ennek melléktermékeként úgymond a pénzügyi stabilitást. Az LKB különösképpen, és ezt a legutóbbi találkozónkon is elmondtam, a likviditási kereteket nyitva hagyja az eurózóna minden fizetőképes bankja számára. Végül azt is hadd tegyem hozzá, hogy nagy érdeklődéssel vizsgáljuk ezeket a, a javaslatokat, és az EKB munkatársai folyamatosan értékelik ezeket, keresve, kutatva azon potenciális cselekvéseket, melyek a jelenlegi válságot hatásait csökkenthetik. Köszönöm, Philip Lambert, szélszó. Uh, Mr. President, Köszönöm, elnök úr. Nos, ha a bankunió, elnök úr, tehát ha a bankunió egyáltalán létrejön, vannak olyan államfők és kormányfők, jó önmaga is, sokkal nagyobb szerepet szeretne az LKB-nak a jelenlegi feladatköréhez képest. Herman van rompuy együtt ugye azt mondják, hogy tennünk kell valamit hogy a demokratikus deficitet Európában áthidaljuk. Számomra nehezen összeegyeztethető mindez, mert már ma is az LKB a legkevésbé elszámoltatható intézmény az egész világon. Semmiféle átláthatóság nincs a napi feladatokkal kapcsolatban, a non-standard műveletekkel kapcsolatban sem. Tehát ha úgy járunk el, hogyan ezt ön javasolja, akkor gyakorlatilag egyfajta kínai rendszer felé lépkedünk, kivéve ugye az a különbség, hogy Kínában a kormány irányítja a központi bankot, itt pedig fordítva van a helyzet. Amit én látok, az az, hogy ön a központi bank vezetőjeként felhatalmazottnak tekinti magát arra vonatkozóan, hogy a tőke és a munka közti hasznot hogyan osztjuk fel, hogy milyen nagy szerepet töltsön be a kormány a gazdaságban. Tehát, hogyha már most úgy érzi, hogy erre felhatalmazása van, és ilyen messzire menjen el a mandátumában, akkor hogyan bízzuk meg, hogyan bízunk meg önt még nagyobb felelősséggel, ha egyszer ennyire kevésé át, átlátható a rendszer? Tehát vagy több átláthatóságot biztosít a mai feladatokkal kapcsolatban. A 129-es cikket javaslom a szerződésből, amely által ön javasolhat az EKB működésével kapcsolatban változtatásokat, például az átláthatóság terén. Tegye meg ezt, még mielőtt nagyobb feladatkörre ruháznánk fel. Köszönöm szépen. Köszönöm ezen felvetéseket. Engedje meg, hogy Először is azt mondjam, hogy nem kérünk nagyobb hatalmat. Ez az első dolog. Az Európai Tanács, amely azt kérte, hogy egy új felügyeleti mechanizmus jöjjön létre, és hogy a szerződés bizonyos cikkére építsük ezt. Mi nem kérünk még több hatalmat, és elég egyértelműen leszögeztem azt is, hogy melyek azok a feltételek, amelyek alapján az LKB-t egyéb hatáskörrel is felruházhatják, mert ha ezen feltételek nem érvényesülnek, akkor nagyobb hatáskört sem akarunk, mert sokkal rosszabb az, hogyha rosszul látjuk el a feladatunkat, mint egyáltalán nem lenne ilyen feladatunk. A második felvetésem pedig azt hiszem nem értek egyet teljesen önnel, mert úgy gondolom, hogy nagyon is átláthatóak vagyunk, már pusztán a jelenlétem ma itt ezt tanúsítja. Az LKB átláthatósága látszik a különböző hírlevelek által, különböző publikációink által, a sajtótájékoztatóinkon is látható, és a kormányzó tanács tagja is nagyon nyíltan fogalmaznak. Tehát, hogyha van erre vonatkozó javaslatuk, akkor a SMP programmal kapcsolatos termékek értékelése átláthatóan zajlik? E, engedje meg, hogy lezárjam a mondandómat. Nos, valóban a szerződés, hát ha azt meg akarják változtatni, akkor azt a szerződést önöknek kell megváltoztatni. Elnök, elnézést kérek. Kérem, engedjék, hogy az elnök úr választ adjon a kérdésekre, mert így járunk el itt ezen a bizottságülésen. Engedjék meg, engedjék meg, hogy az utolsó kérdésre is választ adjak. Az LKB e elnöke, és nem csak az elnöke, hanem a központi, a tagállami központi bankok elnöke is nyilatkoznak olyan kérdésekről, amelyek úgy tűnik, hogy a monetáris politikai eszközök tulajdonképpeni hatáskörén kívül vannak. Nem beszélhetek persze a tagállami jegybankok elnökének nevében, de a magam nevében igen. Egy normális helyzetben amikor nincsenek ilyen egyensúlytalanságok, amikor nem szakad, nincsenek, nincs feldarabozódása az euróövezeten belül, illetve strukturális reformok iránti igény, és folytathatnám a sort, amikor az államháztartások rendezettek, a költségvetések rendezettek, akkor a mandátumok az, hogy a távon biztosítsuk az euróvezetben az ástabilitást, ez azt jelenti, hogy pénzügyi stabilitást is garantálni kell de ha nincsenek strukturális reformok, és nem fenntartható a mérleg, hogyha feldarabolódik az euróövezet, akkor nem lehet pénzügyi stabilitás, ami az ástabilitás mellékterméke lenne. Éppen ezért az LKB hangját egyre jobban lehet hallani olyan területeken is, amelyek úgy tűnik, hogy nem kapcsolódnak össze a hagyományos értelemben vett monetáris politikai hatáskörrel. És éppen ezért az EKB elnöke kell, hogy nyilatkozzon bizonyos kérdésekről, például arról, hogy rendezett kell, hogy legyen az államháztartás. Ez az oka. Nem arról van itt szó, hogy mi különösebben élveznénk ezt a helyzetet, de meg kell tennünk mindezt. Várom azt a napot, amikor majd a bankárok kártalanításáról is beszél. Sajnálom elnézést, de több alkalommal beszéltem erről, az FSB vezetőjeként és az LKB vezetőjeként is megnézheti a sajtó közleményeket, amiket az elmúlt időben közzé tettem. Beszéltünk erről több alkalommal. És még azt is elmondtuk, ugye a splitről kérdezett, arról, hogy hogyan kellene a különböző hasznot, a hasznot felosztani Ön ugye azt mondta, hogy csökkentenünk kellene a béreket, ezt mondta elnök. Ez nem egy párbeszéd itt Philip Lamberts és az LKB e elnökek között, hanem itt az egész bizottságot szeretnénk bevonni. Úgyhogy Filip, kérlek, légy türelmes. Sajnálom, de azt hiszem kifejtettem, hogy miért úgy beszélünk, ahogyan azt tesszük, és hogyha nem fenntartható a, a helyzet, akkor bizonyos lépéseket tennünk kell. Next on my... Következő a listámon. Kay, itt van? Kay, nem láttalak, bocs. Köszönöm elnézést, drági úr, hogy én késtem. Egy, az eddigi kérdéseket átolvastam, és a válaszait is, úgyhogy nem bocsátkozom ismétlésekbe a bankunióra vonatkozó megjegyzései tartom fontosnak, illetve az, hogy milyen implikációi lesznek egy bankuniónak az eurozónában, illetve a 27 tagállamban. Milyen kihatásai lesznek ennek az uniónak, lennének, milyen a várható kihatásai, eredményei, különösen a pénzügyi szolgáltatások egységes piacára vonatkozóan, hogyha a 17 tagállam egy szorosabb bankuniót hoz létre. Azt hiszem, hogy egy nagyon összetett, bonyolult pontra mutatott rá. Először hadd szögezzek le egy dolgot. A bankunióról, illetve a felügyeletek központosításáról azért kell beszélnünk, amilyen helyzetben az euró most van. Nem azért, a, amilyen helyzetben az Európai Unió van. Tehát nem ez az oka. Ne feledkezzünk meg tehát arról, hogy amiről most beszélünk, az csak az eurozónára vonatkozik. Mindenek fényében teljes mértékben egyetértek azzal a gondolatával, hogy ezeket a lépéseket úgy kell megtegyük, hogy ekközben fenntartjuk a belső piacot, az egységes piacot. Képesek kell legyünk arra, tehát, hogy mind a két célt egyszerre érjük el, ellenkező esetben. Ha az egyik elvész, az alása a másikkal. Végső soron, eh, ha az egyik sérül, a másik is gyengül, a belső piac, illetve az euró összefügg így, és a bizottság bizonyal mind a két célt szem előtt tartja majd, amikor javaslatokat dolgoz ki. Köszönöm. Köszönöm. Maria Stamatias. Köszönöm, elnök úr. Ismét eh, visszatérnék egy olyan kérdésre, amelyet eh, megemlített már, amikor utalt eh, a 25 bázisponttal való csökkentésre. Ugye elnök úr ezt úgy említette, hogy ez egy olyan fellépés, amely az EKB jövő orientáltságáról tett tanúbizonyságot, és hát azt kell mondjam, hogy nem igazán értünk egyet ezzel. Nem tudom, hogy a távoli jövőbe tekintünk, vagy csak a közeljövőbe. Elnök úr azt mondta, hogy ez az intézkedés azért születhetett meg, mert az inflációs helyzetet sikerült ellenőrzésünk alá vonnunk. 2011-ben ugye láttuk, hogy milyen volt az inflációs helyzet. Ennek ellenére két alkalommal emelte az irányadó kamatokat az EKB, és ez a kezdődő gazdasági helyreállást is sújtotta, most pedig még nagyobb a recesszió. Úgyhogy ebben az esetben azt szeretném megkérdezni, hogy ebben az összefüggésben, amikor ugye az LKB e eh, többször irányt kellett, hogy eh, váltson, és eh, a referencia kamatokat megváltoztatta, egy olyan helyzetben, amikor a gazdaság nem tud talpra állni, és ennek nincs semmiféle kilátása a közeljövőben, késze az LKB arra, hogy továbbra is csökkentse a kamatokat rövid távon, mert azt hiszem, hogy ez valóban egy jövőorientált lépés lenne. És miért van az, hogy az LKB még mindig nem helyezte negatív keretbe, negatív szintre a betéti kamatot. És az inflációs célokkal kapcsolatban a bérek növelésére volna szükségünk azon európai országokban, ahol legsúlyosabb a gazdaság helyzete. Egyértelműen említette ugye Portugáliát, azt, hogy úgy tűnik, hogy jó úton halad a költségvetési fegyelem, illetve a költségvetési fegyelmi célok elérése. Azt szeretném tudni, hogyha, van, hogyha lenne bank, bankunió, akkor a olyan országokban, mint Portugália, a gazdasági fiskális kiigazítási programokat lehetne helyettesíteni. I have to... Meg emlékeztetnem kell képviselőtársamat arra, hogy mindenki egy percre szorítkozzék kérdésében. Kérdésével. Köszönöm. Mi volt a, a portugálra kapcsolatos kérdésének utolsó része? Elnézést, arról lecsúsztam. Az utolsó kérdésem Portugálval kapcsolatban arra vonatkozott, hogy ha lenne hogyha lenne stabilitási mechanizmus, akkor lehetőség nyílna arra, hogy a kigazítási programokat olyan országokban, mint Portugália helyettesítsük, olyan országokban, amelyeket ugye a Trojka finanszíroz. Köszönöm. Um, Engedjék meg, hogy ugye éppen az elmúlt évi monetáris politikai lépéseket említette a kamatlábak növelését, és ezt a recesszióhoz kapcsolta az ön által vázolt kérdésben. A tényeket illetően az a recesszió, amelynek ma tanúi vagyunk, bizonyos szempontból mellékterméke volt egy olyan folyamatnak, amely tavaly indult, augusztus-szeptember tájékán. És legfő, ez leginkább egyfajta a hitel szűkülésből adódott, amely legfőképpen a elmúlt év második felében volt tapasztalható. Ez a hitelszűkülés, ennek oka, két, kettős oka volt alapvetően. Az első az, hogy a bankrendszer finanszírozási igényei, itt várt finanszírozási igényeit megnőttek az év első részre vonatkozóan, 230 milliárd euróra tagsálták ezt. Az első negyed évben kibocsátott bank kikötvények volumene, és ehhez jött még 300 milliárd állam kötvény, ami az ezért első negyedében került kibocsátásra. Tavaly a legtöbb eurozónabeli bank szeptemberre, októberre leállította a hitel kihelyezését, mert tartottak attól, hogy nem bírják majd a finanszírozási igényeket kielégíteni. És ezért a két LTO intézkedés ezért volt szükség, amelyek a finanszírozási igényeket voltak kivatottak kielégíteni. Tehát jó részt a jelenlegi az eurózóna gazdasági helyzetének jelenlegi állapota nem a túl magas kamatlábaknak tudható be, hanem inkább a likviditás hiányának, illetve az ebből adódó hitelpolitikáknak. A második ok pedig abban áll, hogy az eurozóna jelenlegi fragmentációja, amely még fokozta a finanszírozási igényeket, hiszen nem tudtak a pénzeszközök körbejárni egyik államból a másikban, nem tudtak megfelelően cirkulálni, és ezek fokozták a gondokat. Tehát ez, ebből adódik a jelenlegi helyzet, és amikor belátjuk, hogy az infláció pályája a az ástabilitás szempontjában középtávon kedvezően alakul, akkor ezzel kapcsolatban szerintem bölcs dolog volt az elmúlt ö, igazgatói tanácsülésen csökkenteni a kamatlábakat. Hogy ennél többet tehetünk volna-e, vagy sem, néhányan úgy tűnik tudják a választ, önök bizonyal azt mondanák, hogy nem szabad előre elköteleznünk magunkat, meg kell vizsgáljuk a helyzetet, az adatokat, a friss fejleményeket, és akkor kell döntést hoznunk a, a bank kormányzó tanácsában a következő lépésekről. Az utolsó témája a Portugália, vagy gondolat a Portugálval kapcsolatban, ahogy korábban mondtam, továbbra is úgy gondolom, hogy felhatalmazásunk keretei között megteszünk mindent, amire szükség van ahhoz, hogy javítsuk a helyzetet az eurózónában, az árstabilitás szempontjából, mindkét irányban. Köszönöm. Sampo Terho. Samputo, Chair, and thank you, Mr. Draghi, for joining. Köszönöm szépen, elnök asszony. A legutóbbi csúcs után ugye nagyon nagy volt a káosz és vádaskodások is az a kapcsolatban, hogy miről születtek döntések és miről nem, és azóta is hallhatjuk ezen vádaskodásokat. És a döntések pozitív hatása gyakorlatilag 48 óráig tartott. Ebben a jelenlegi helyzetben, amikor egy kisebb északi ország, vagy egy nagyobb északi ország bármilyen kijelentést is tesz, és ez felszámolja pozitív hatásokat, milyen konkrét lépéseket tehet az Európai Központi Bank, hogy a hitelességet és az euróvezet stabilitását helyreállítsa, Vagy valóban úgy kell értelmezzük a jelenlegi helyzetet, hogy ahogyan az eddig tartott, még évekig tartani fog a jövőben. Köszönöm. Joggal utalt arra, hogy az európai csúcs következtetéseit a különböző résztvevők hogyan tálalták. És azt hiszem igaza is van, mert a csúcs egy olyan folyamat, amely, amelynek megvan a maga hitelessége különböző okokból kifolyólag, ugyanis a résztvevők a különböző országok legmagasabb szintű képviselői, legmagasabb szintű politikai képviselői, ugyanakkor a csúcs akkor hiteles, hogyha a csúcsról való távozás után a résztvevők nem tesznek olyan kijelentéseket, amelyek ellentmondanak a csúcs következtetéseinek, amit mellesleg maguk is jóváhagytak, és ez minden résztvevőre igaz. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon alapvető kérdés a haladás szempontjából, és bízom abban, hogy a jövőben javul a helyzet a múlthoz képest. Arra is kérdezett, hogy az LKB hitelessége milyen. Nos, egyértelmű, hogy mi többet ezzel kapcsolatban nem tehetünk. Elhangzott az, hogy az LKB túl sokat akar tenni vagy mondani, de hát bármit is tehetünk vagy mondhatunk, a dolognak ezt a részét nem tudjuk orvosolni. A legjobban azt hiszem úgy járhatunk hozzá a helyzet javulásához, a hitelesség helyreállításához, hogy megteszünk mindent, amiről azt gondoljuk, hogy jó, ha megtesszük, és együtt tesszük meg, hogy tényleg úgy látszódjon, hogy együttesen lépünk fel. Ugyanakkor nem szabad a mandátumunkat túllépnünk. Nem hiszem, hogy sokat nyerhetünk akkor ha felkérjük az egyik működő euróövezeti intézményt arra, hogy lépjen túl a mandátumán. Ez valószínűleg tönkretenni a hitelességét, ahelyett, hogy erősíteni azt, és valószínűleg rontana az Európai Unió egészének hitelességén is, tehát úgy gondolom, hogy a mandátumon keretében kell, hogy maradjunk, a középtávú árstabilitást kell biztosítanunk ez a mandátumunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a néppárt nevében Pablo Zalba. Köszönöm, elnök asszony. Drági úr, ahogyan említette, a legutóbbi tanácson született döntések egy nagyon komoly előrelépés született, jelentettek, egy bankunió és egy gazdasági monetáris unió felé, ami azt hiszem olyan cél, amelyen mindannyian egyetérthetünk. Gozes úr megjegyezte, hogy az Európai Parlament már jó ideje kardoskodik egy európai egy bankunió mellett, amely az európai bankfelügyeletre épül, a betétbiztosítási rendszerre, valamint a szanálási alapra. Ez egy olyan pont, amelyel természetesen egyetértünk. Ön is megjegyezte ezt a legutóbbi eszmecsere során. Ugyanakkor vannak ezen három pillérrel kapcsolatban bizonyos tisztázandó kérdések, ami a központi felügyeletet illeti, a tanács következtetései leszögezték, hogy milyen szoros a kapcsolat az LKB-val, és az elkövetkezendő hetekben ezt konkretizálni kell az Európai Tanács egy javaslata által. Ami pedig az LKB-t illeti, hogy az LKB legyen illetékes a felügyelet végrehajtásában, szeretném hangsúlyozni azt, hogy hogyan lehetne az Európai Központi Bank, valamint a nem euróvezeti tagállamok jegybankjai együttműködést megoldani ugye említette, hogy fennáll az euróövezet felbomlásának a veszélye. Egyáltalán milyen bankok vennének részt a felügyeletben? A határon átnyúló tevékenységet végző bankok, vagy a szisztemikus bankok? Aztán pedig a betétbiztosítási rendszer, valamint a bankszanálási alap vonatkozásában szeretném tudni, hogy az Európai Központi Bank milyen sémát tart a leginkább helytállónak. Köszönöm szépen. Well, thank you. You are actually asking all... Köszönöm. Az összes nehéz kérdést feltette. Nehéz egy olyan folyamatra választ adni, amely most indult el. Két ö, filozófia létezik afelől, hogy hány bankot kell felügyelet ellenőrizni. Sőt, három filozófia. Az egyik szerint csak a határon átnyúló rendszer szempontból fontos intézményeket kell felügyelni, azokat, amelyek, hogyha megbuknának, akkor hatással lennének az egész eh, unióra. A második eh, filozófia szerint a rendszer szempontjából fontos intézmények nem csak a határon átnyúló műveleteket folytatók, hanem a nagy, teljesen hazai, de nagyon nagy bankok is, intézmények is. Azokat is felügyelettel kell ellátni, olyan felügyelettel, amely a tagállam szinten túl mutat. A harmadik filozófia szerint az eh, eh, ahhoz, hogy elkerüljük a versenytorzulást, minden bankot felügyelni kell. Éppen ma reggel olvastam egy cikket, mi szerint 6000, eh, több mint 6000 bankról van szó. Azonban azt látunk kell, hogy továbbra is a nemzeti felügyeleti szervekre kell támaszkodnunk. Tehát nem a semmiből indítjuk a felügyelet intézményét. Gyakorlatilag annyi a felügyelő szerv, mint amennyi bank ott ellenőriznek. Több mint 6000 az eurozóna egészében az ilyen szervek száma. Úgyhogy ezek működnek, egyes esetekben elképesztő sikerességgel működnek, más tekintetben vagy máshol nem annyira sikeresen, de hát innen indul a dolog. Hogyha itt ezt kell javítanunk, ezt a gyakorlatot, ezt a rendszert. És egy központosított felügyelet magasabb, a tagállamnál magasabb szinten való elhelyezése mellett szóló érvek erőteljesebbek a nagyon nagy bankok szempontjából esetében. Hiszen mindig lehet úgy érvelni, hogy a kis bankokat könnyebben felügyeli a, a tagállami szerv, amely sokkal jobban ismeri a kis regionális bankok működését és terepét, mint egy akár az államon, tagállamon kívül működő felügyelet tehetné. Tehát ezt a három módszertant, vagy gondolkodásmódot kell, hogy végig gondoljuk. Szerintem a jelenlegi és a jövőbeli rendszerek révén képesek leszünk a lehető legjobb választ adni erre a kérdésre. Nem kell mindig választani a három válasz közül. Sokszor feltételezzük, hogy valamire vagy átmondunk, vagy B-t. Holott a jelenlegi rendszer is olyannyira sokféle, oly mély, mérétű és annyira széttartó területileg is, hogy a lehető legjobb eredményekre képes, specifikus esetekre bontva. Köszönöm. Udo Bluman az SZND képviselője. Drági. Drági elnök úr, az európai stabilitási mechanizmusnak az elmés és kormányfő kijelentése szerint az elmúlt csúcson, tett kijelentés szerint több feladata kell, hogy legyen, aktívak kell, hogy legyen, ugyanakkor a forrásai korlátozottak. Hogyha a számadataim helyesek, akkor itt 400 milliárd van még ebben az alapban, ez kevesebb, mint a mint Spanyolország, illetve Olaszország refinanszírozási volumene. Egy olyan alap, amelynek több feladata kell, hogy legyen, ugyanakkor korlátozott forrásokkal rendelkezik. Nos, a piacoknak küldött üzenet szerint ez a megoldás része, vagy pedig a probléma része. A második kérdésem, a német szakértői tanács, az öt bölcs, az öt közgazdász, akik a gazdasági fejlődéseket véleményezik, a július 5-i csúcs után ismételten egy véleményt nyújtottak be, melyben adósság leírási csomag mellett emelnek szót, tudatosan a csúcs után hosszú távú fontos intézkedésként, és véleményüket azzal támasztják alá, hogy egy ilyen alap a német alkotmány joggal, illetve az európai joggal is kollod el. Hogyha egy ilyenfajta döntés lenne, akkor az EKB támogatná azt, hogy ilyenfajta adósságleírási csomag létrejöjjön? Thank you. Köszönöm. Köszönöm szépen. Amit le kell szögeznünk az az, hogy meg kell nézzük az ESM és az EFSF kombinált forrásait, és ez kb. 800 milliárd. Tehát ez már egy más nagyságrend. De a mennyiségben, illetően teljes mértékben igaza van, nagyon fontos ez. Ugyanakkor az eredményesség legalább annyira fontos, hanem még fontosabb – ha visszatekintünk az efsf kapcsolatos tapasztalatunkra, ha nem tévedek, kb. három éve született, akkor tervezték, és annak idején az a mennyiség, az az összeg, hát lehet, hogy túl kevés volt az képest, amit egyesek szerettek volna, de azért nem volt annyira drámaian kevés a szükségletekhez képest, mint két évvel később. A probléma az, hogy a mennyiség nagyon fontos, de a mechanizmus eredményessége, hatékonysága legalább olyan fontos. Az FSF kialakításával kapcsolatos tapasztalatunkból levonhatjuk azt, hogy úgy terveztük, hogy a felhasználhatósága nagyon nehéz volt. Éppen ezért nagyon fontosak a további lépések, mert az ESM és az FSF rugalmasabbá vált, és ezáltal felhasználhatóbbá, mint korábban. Ez olyan, mint egy hatalmas tűzfal, amelyet úgy hoztak létre, hogy gyakorlatilag senki sem tudja felhasználni. Ez akkor igazából haszontalan. Most pedig rugalmasabb lett, és rendkívül fontos a bankok közvetlen feltőkisítése, ez csak akkor születhet meg, ez csak akkor válhat valóra, hogyha a felügyelet megoldott, feltételekhez kell kötni, egy sajátos feltételrendszerhez kell kötni. Az FSF a piaci műveletekre szabva lett operatív, de megint csak feltételekhez kötve ezt mindig szem előtt kell tartanunk, mert ahogy valaki mondta az imént a csúcsa kapcsolatban, különböző nyilatkozatokat hallhattunk a csúcsról. Tehát le kell szögezni azt, hogy ez egy rugalmas eszköz, ugyanakkor a feltételek továbbra is megmaradtak. Azon feltételek, amelyek az eredeti tervel kapcsolatban is megszülettek. Most összesen 800 milliárd áll rendelkezésre. Rugalmasabb mindez, és fel lehet használni. És úgy lesz majd felhasználva, hogy nem fogja szükségszerűen a érintett ország adósságállományát növelni, ami nagyon fontos, hiszen megint csak a legutóbbi csúcson hozott döntések most első alkalommal törekednek arra, hogy megtörjék az államadóság és a bankok közti kapcsolatot. Van, aki azt állítja majd, hogy nem tettünk eleget, persze lehet többet is tenni ennél, de ez egy első lépés volt, és ezért, amikor a csúcsot követően a véleményemet kérték, azt mondtam, hogy elégedett voltam az eredményekkel. Köszönöm. Az adósságkezelési alappal kapcsolatban, nos, és ehhez hasonló javaslatok is. Ezeket nem lehet önmagukban véve elkülönítve értékelni, mert ami nagyon fontos minden egyes javaslatnál, ahol az adósság közös felvállalásán van a hangsúly, vagy ahogyan régen mondták, a más országok fel, adósságának felvállalása, közös felelősségvállalás, ezt úgy kell értékelni, hogy figyelembe vesszük a konkrét helyzetet. Fokozatosan lépegetünk egy fiskális unió felé, de egy fiskális unió nem kezdődhet egy transfer unióval. Ez lesz majd az a pont, ahova el kell jutnunk. Tehát ez a séma megfelelő, de ezt csak perspektívába helyezve nézhetjük. Az országok be kell, hogy bizonyítsák azt, hogy képesek megállni a saját lábukon, külső segítség nélkül. Ezen van a lényeg, és ezen javaslat kapcsán is ugyanazt mondhatom. Ez a javaslat egyébként másokhoz hasonlóan nagyon bölcs javaslat, de ezt egy folyamatba helyezve kell szemlélnünk, nem pedig elszigetelve. Köszönöm. Thank you, uh, for Al- Köszönöm. Lalda nevében Remont Remóza. Köszönöm, Sharon. In questo Parlamento le faccio Elnök úr, üdvözlöm. Angol nyelven fogalmazom meg rövid kérdésemet. Az első kérdés. Ahogy ön is belátta nemrégiben az eltéron keresztül spanyol bankoknak jutott pénzeszközök nem jutottak el a reálgazdasághoz, sem a cégekhez, sem a háztartásokhoz hitelformájában. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy a monetáris politika transfer, transfermechanizmusai javuljanak Spanyolországban? Második kérdésem. Az újratőkésítése a spanyol bankoknak EU közpénzek révén, amelyek melyek azok a feltételek, melyek révén kényszeríthető egy a bank, hogy bezárjon? És harmadsorban, hogy Philip Lambert kollégám kérdésére is reflektáljak, az átláthatóságra, vajon az LKB mikor fogja kiadni, ahogy a japán jegybank, a Federal Reserve vagy a Bank of England mikor fogja nyilvánossá tenni a könyveit, jegyzőkönyveit, az ülések jegyzőkönyveit. Köszönöm mind a három kérdés. Az első az LTRO rendszerről szólt. Ha megengedi, még általánosabbá formálnám a kérdését. Az LTRO-kat régóta bírálják. Két oknál fogva még hozzá. Egyrészt az ön által implikálban nagyon udvariasabb megfogalmazott kritika, az az, hogy magyarán, hogy ezek az eszközök hogyan érhetik el a reálgazdaságot. Miért ne lehetne a bankokat rávenni arra, hogy az ilyen olcsó kamattal felvett, lkb től felvett hiteleket ténylegesen átforgassák a reálgazdaságba. Ez az egyik bírálat, amit ön is megfogalmazott. A másik bírálat gyakorlatilag szinte ellen, a másik ellen, mond ennek, nem lehet kötvényeket vásárolni, alacsony kamatokkal támogatják meg a bankot, hogy aztán azok vehessék meg az államkötvényeket. És így kerüljük meg a szerződést. Mind a két bírálat ugyanabba a hibába csúszik miszerint úgy gondolják, hogy a bankoknak még diktálhatunk, mit tegyenek az LKB-tól felvett hitelekkel, pénzeszközökkel. Mindkét bírálat feltételezi, hogy mi csator, be tudnánk csatornázni ezeket a pénzeket, és tudnánk diktálni a bankoknak. Egy kicsit ezzel, meg azzal. Lehet, hogy megtehetjük, de annál többet nem tehetünk. Erre azonban nincs lehetőség. Ezek nem helytálló feltételezések. Tagállami szerintem rendkívül bonyolult, sőt, nem is volna szerintem kívánatos, különösen a hosszú távú kihatások tekintetében. Ez a cél is mindenképpen nagyon nehéz volna az eurozóna szintjén elérni ezt a hatást. A hosszú távú kihatások tekintetében nem kívánatosak. Lehet, hogy rövid távon, ha lehetne volna értelme, de hosszú távon semmiképp. Hadd adják egy konkrét példával. A 70-es években Olaszországban a teljes, úgymond, úgymond azt gondolták, hogy a totális belső hitelállomány olyan, mint egy torta, ahol is egy bank eldönti, mennyit megy a, mennyi, megy a, mennyi hitel megy a kormánynak, ő méghozzá támogatott kamattal, mennyi menjen a magánszférába, meg mennyi menjen ide, meg oda. Ez a rendszer alultőkésített bankokat eredményezett, amelyek kényszerültek arra, hogy rossz hiteleket, rossz ügyfeleknek helyezzenek ki hiteleket, ezek a rossz kihelyezések révén 20%-os inflációs ráta alakult ki végső soron. Én ezt megéltem, láttam, és ezért mondhatom, hogy hosszú távon nem működőképes rendszer ez így. Ám még hogyha lehetne is, ez járható út volna is, akkor arra is kinekészség, hogy egyes bankokat figyelemmel kísérünk az eurozónában. Több mint 800 bank részesült, vett fel hitelt tőlünk. Ezeket kellett volna figyelemmel kísérni, hogy ezek az eszközök valóban oda mennek-e, ahova szántuk őket. Hát ez nagyon nehéz feladat volna. Aztán hagyd tegyek hozzá még egy dolgot. A beavatkozás gondolata abban a szakaszban, ahol az LKB hitelez a bankoknak. ezt nem volna szerintem kívánatos sem, ám talán működhetne, de csak akkor, hogyha igaz volna az, hogy az LTRO nem minden eurózóna beli országba menne. De ez nem helytálló feltételezés. Egyes országokban az EKB-ból hitelt felvett bankok reálgazdaságba tették a pénzeket. A KKV-hoz, cégekhez ment, más államoknál nem hozott semmi változást eh, ezek a pénzeszközök, míg harmadik országokban mindezen folyamat egybeesett a hitel, a hitel szűküléssel. Vannak bizonyos tagállami szerződéses feltételek, melyek révén a hitel feltétele sokkal nehezebb egyes államokban, mint máshol, nehezebben mobilizálhatóak a hitelek tagállamról tagállamra. Egyes tagállamokban a bankoknak oly sok ö, rossz eszköze van a, a mérleg, mérlegén, hogy ezeket likvidálniuk kell valamiképpen. Úgyhogy nem is megy sok pénz a reálgazdaságba ezekben az országokban, mert egyszerűen meg kell tisztítani a, a mérlegeket ezen eszközök révén. Úgyhogy más és más tagállamban más és más módon reagálnak a bankok ugyanazon hatásokra. Ugyanakkor mégis tettünk valamit. Valamit tettünk, és ennek bizony, azért nem lehet, hogy mindenhol negatív hatása van. Nos, azt, hogy növeljük a valószínűségét annak, hogy az LKB-tól felvett hitelek végsősorban a reálgazdaságot finanszírozzák. Amikor kibővítettük a jogosultsági szabályokat a bankok által elfogadható, vagy a bankok által lehelyezhető bankgaranciákra, hitelgaranciákra, pontosan ezt tettük. Lehetővé tettük tehát a bankok számára, hogy hitelköveteléseket, tehát saját magánszférába kihelyezett hitelköveteléseiket alkalmazzák az lkb e val szemben, mint hitelgaranciát. Tehát most a bank már tudja, hogy ha a magánszférába helyez ki hitelt, azáltal garanciát teremt, mely révén hitel, újabb hiteleket vehet fel az LKB-tól. E ez egy konkrét intézkedés, persze rendkívül érzékenyen kell beállítanunk azokat a kockázatokat, amelyeket hogyan lehet bezáratni bankokat, és vajon a jegyzőkönyveket publikálják-e az igazgató tanácsi jegyzőkönyveket. Lehet, hogy az a az volt, mert jól tudtam, tudtam a jó választ, a többit meg kihagytam. Hogyan lehet rávenni a bankokat, hogy bezárjanak adott esetben? Minden országban olyan folyamat ez, amely egyrészt a kormány kezében van, másrészt pedig a felügyeleti hatóság kezében. Hagyomány szerint a dolog úgy működik, hogy a nemzeti hatóság, felügyeleti hatóság értékeli azt a tényt, hogy egy bank már nem működőképes entitás, és akkor a kormány el kell döntse, mit tegyen. Mert gyakran egy-egy bank bezárása kihatással van a kormány költségvetésére is. Úgyhogy ez egy, egy közös eljárás, tehát a, a általában a nemzeti hatóság jel, jelez, jelzi a kormánynak, a bankokkal foglalkozó ö, cárcának, hogy be kéne zárni egyes bankokat, és akkor a kormány valamiképpen lép erre hogy miért nem adjuk ki a jegyzőkönyveinket. Ez a kérdés, Sharon, te bizonyja igazolsz, hogy az LKB története fennállása óta folyamatosan felteszik ezt a kérdést elődömnek is. Én is magam is megkérdeztem többször szerintem, mondja az elnök asszony. A, a meghallgatás során, a kinevezésem előtti meghallgatás során is a szakbizottságban feltették nekem itt a kérdést. Van annak jó oka, több is, hogy miért nem publikáljuk a jegyzőkönyveinket. Az eurozónában működünk, nem egy államban. Szeretnénk megőrizni a függetlenségünket. Minden egyes kormányzónk függetlenségét. A bank elnökségi tagja a kormányzók, amikor leülnek az asztal körül, akkor nem az intézményeiket, a hazai intézményeik nevét viselik, nem a Bundesbank vagy az olasz jegybank égisz alatt működnek, hanem saját hatáskörükben. Azáltal, tehát, hogy nem tesszük nyilvánossá a jegyzőkönyvet, védjük az ő függetlenségüket, ezeknek a bankelnököknek a, a szabad mozgását, a, a döntési szabadságát. És egy más kommunikációs stratégiát követ mindegyik egy jegybank, tag, tagállami jegybank, vagy például az Egyesült Államokban vagy Nagy-Britanniában az a stratégia, hogy kiadják a jegyzőkönyveket, és aztán azt is hozzáteszik, hogy a három évig a kamatláb ezen a szinten marad. Az LKB esetében a kommunikációs stratégia más, de nem kevésbé átlátható, úgy működik, hogy kimondjuk. A célunk az, hogy középtávon fenntartjuk az árstabilitást az eurozóna egészére, és az inflációs várakozásokat megalapozott módon kell meghatározni, és aztán azt mondjuk a piacoknak, ebből vonjátok le a következtetéseket, hogy milyen kihatások lehetnek a monetáris politikára, meg a kamatlábakra ezen intézkedéseknek. Két más és más, tehát egymástól eltérő kommunikációs forma, de a gondolatain érdemes továbbvinni az ön gondolatait. Köszönöm. I'm sorry. Oh yes, I'm sorry. Sorry, well, hang on. I'm just reminded that... Bocsánat, Sharon. Nagyon sok magam is nagyon sok beszédet tartok és sajtótájékoztatót, úgyhogy a jegyzőkönyvek tartalma ezzel benne van ezekben a sajtótájékoztatóimban. Azt hiszem, hogy Langen urat az agasztja, hogy túl sok időt vesz az igénybe. Antwortzeit. Nos, a liberálisok kétszer annyi időt kapnak, mint más frakció. I don't control the... A válaszokra adott időt nem ellenőrzöm. Az elnöknek lehetővé tettem, hogy elég sokáig beszéljen az LTRO-król, és aztán két másik kérdésre is emlékeztettem, még Jean-Paul válasz nélkül maradt kérdésére is visszatértünk, aztán ugye Udo kérdésére is meghallgattuk a választ, úgyhogy ez volt az ok. Most pedig olyas valamit teszek, amit ritkán szoktam, és visszaélek az elnöki jogkörömmel. Azt szeretném kérdezni, hogy kommentálni egy érdekes dolgot, amely Írországban jellemző, amikor is eh, az Írországban az LTRO eh, elszámoltathatóságát eh, kérik számon. Említette, hogy amikor egy bankot bezárnak, a kormány teheti ezt meg. Hogyha az LKB egy ilyen helyzetbe kerül, akkor kihez mennek, vagy ezért támogatják a bankszanálási alapot? Azt hiszem, hogy a második kérdésnél kezdeném ami egy nagyon is kulcsfontosságú kérdés. Egy bank bezárása nagy mértékben hathat a nemzeti költségvetésre, éppen ezért a nemzeti kormányon keresztül kell eljárnunk amikor is egy bank, kizárása, bank bezárása forog kockán, de hogyha a bankot működésképtelennek minősítik, akkor kérdés, hogy a bezárás terhét ki viseli, mag, ki viseli majd. Ha van egy európai alap, vagy van egy olyan alap, amelyet az ágazat finanszíroz, akkor az lenne az illetékes, máskülönben maga a kormány vállalná fel a felelősséget. Ha ugyanakkor több kormány költségvetését is érinti, akkor másképpen kell fellépni. Először is, ami az LTRO számon kérhetőségét illeti, ugye, hogy hová megy a pénz. Feltételezem, hogy akkor rövidebb kell, hogy legyen a válaszom. Elnök, visszatérhetünk erre később, ha gondolja, akkor lépjünk tovább a zöldek, Bas Eichhout következik. Werner Lange nem szereti, amikor az elnök kérdez. Then uh, let's go back to the room and ask. Akkor kitérjünk vissza ide a terembe. Köszönöm, elnök úr. A bank unióra szeretnék visszatérni, mert említette, hogy ez egy nagyon fontos első mérföldkő a válság megoldása érdekében, és azt is említette, hogy nagyon átláthatóan jár el. Tehát remélem, hogy az lesz majd, amikor a bankunióhoz vezető különböző lépésekről beszél. Például a bank felügyeleti mechanizmus szempontjából mindig nem egyértelmű számomra, hogy hogyan tudjuk elkülöníteni az euróövezeti bankokat és az EU bankokat. Említette, hogy az euróvezettel kezdjük, de persze nem könnyű a kettőt elkülöníteni Ön eh, hogyan látja ezt? Hogyan tudnánk egy európai felügyeleti hatóságot létrehozni? És mivel a bankunió egy felügyeleti mechanizmussal még nem jön létre, tudjuk, hogy kell, hogy legyen egy bankszanálási alap, de a javaslatokból azt is tudjuk, hogy csak 80 milliárd euró lesz 2023-ig, tehát ez alig ha lesz elegendő, hogy akár egy bankot is megmentsünk, és ugye a bank betét garan- betéti, bankbetét garancia Ugye mindannyian beszéltünk a bankunióról, de látjuk a valóságban, hogy túl kicsi az összeg, túl későn érkezik, túl sok ország blokkolja a megoldást. Tehát a javaslatok örvendetesek, de szeretném tudni, hogy tényleg milyen lépések vezetnek majd el egy életképes bankunióhoz, ahelyett, hogy csak homályos szavakat halljunk. Azt hiszem, hogy a kijelentések az egész szempontjából nagyon is fontosak. Most a csúcson első alkalommal tettek kísérletet arra, hogy némi tartalommal töltsék meg a szavakat. Jó kérdéseket tett fel, olyan kérdéseket, amelyekre kell, hogy legyen válasz. Kérdés, hogy ez azonnal, vagy egy később valósul-e meg, ez egy másik lapra tartozik. A kérdés most az, hogy most próbáljunk el, most próbáljunk meg minél többet elérni a, lehet, a létező szerződések által, hiszen az év végéig ki kell dolgoznunk egy bankunió koncepcióját, amiről tudjuk, hogy minden bizonyal nem lesz tökéletes. De ez az lesz, ami jelen pillanatban elérhető. és minél több olyan elemet tartalmaz abból, amit ön szeretne, vagy amit én szeretnék, a végső célban egyetérthetünk. A kérdés az az, hogy mit tehetünk most a célok elérése érdekében a közeljövőben, inkább most, mint később, és megfelelő méretűek kell, hogy legyenek a megoldások. Én ezt tartom fontosnak. És kérdés az is, hogy a végtelenségig húzzuk-e ezt a folyamatot. Valaki azt mondta, hogy ne, ne is vágjunk bele ebbe, mert annyira reménytelen, hiszen a szerződést módosítanunk kell, alkotmányos módosításokra szükség lesz, és sohasem lesz elég. És gyakorlatilag ez az, amit gyakran a piacok is mondanak kétségbe esetten kérnek valamit, megkapják, másnap pedig már nem lesz elég, még annál is többet akarnak. Úgyhogy a mi megközelítésünk a kérdésben pragmatikus, de nem kevésbé nagyra törő, mint az ön megközelítése. Nézzük meg azt, hogy mit tudunk most a létező jogi kereten belül elérni, anélkül, hogy a céljainkból alábadjunk. Most pedig a néppárt nevében Werner Langen. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitz. Köszönöm, elnök úr. Én azt szeretném elnök asszony, hogyha a válaszok is hasonlóan hosszúra nyúlnának minden frakció esetében, egy az előzetes megjegyzéssel élnék. Lambert kollégának szeretnék ellentmondani. Az Európai Központi Bank függetlensége nem csupán a szerződésekben van szabályozva, ezt akartuk és fontos, és az elmúlt hónapokban bebizonyosodott, hogy ez a függetlenség a politikai cselekvőképtelenséget kellett, hogy helyettesítse. Lamberts úr azon megjegyzése, hogy e- az LKB elnököt nem választják, ezt csak csodálkozással láttam, hiszen én magam meggyőződésből választottam őt. Tíz évvel ezelőtt lefolytottuk már Beres asszonyal ezt a vitát, ez már rég meghaladott, és az ekb vala monetáris párbeszéd példás, remek. Két kérdésem lenne. Az angolban ugyanígy hangzott egyébként. Két kérdésem lenne. Az egyik a bank felügyelettel kapcsolatban erősebb felügyeletet kértünk, ezt a tanács megtagadta, azonban nincs, nem követeltünk bankuniót, Zalba kolléga, hanem bankfelügyeletet. És Németországban terveink voltak, hogy a Bundesbankot az a, akkoriban megbízok ezzel, és a Buffin is, aztán ezek a tervek kudarcba forradtak a függetlenség miatt. Most a függetlenség elvesztése forog kockán, szerint hol vannak ennek a problémának a kulcspontjai? A második kérdés, Írországról, Portugália, Spanyolországról, Olaszországról pozitív véleményt mondott, Ciprus és Görögország, ezek nem kerültek említésre. Hogyan, mi lesz Görögország további sorsa? A bankok újra tőkésítését illetően ott van a versenyjog, a Dexia, Société General, a Bayerische Landesbank, a Vestelbi, hogyan történjék a rekapitalizáció, az újra tőkésítés a versenyjog nélkül, tehát azon követelmények nélkül, amelyeket ideig a verseny biztos gyakorolt. Uh, Köszönöm a kérdéseket ezekre sem lesz könnyű választ adni, mert egy most indult friss folyamatra vonatkoznak. A bankunió kifejezést használtuk, ez tény, de talán pénzügyi piaci unió kifejezés hely, hely, helytálló volna, hiszen hosszú távon ez e felé halad a folyamat. Az is tény, hogy egyes államokban nehezebb a két másik aspektusát megragadni a pénzügyi piaci uniónak, nevezetesen a adósságkezelési alap, illetve az európai letét garancia alapelemeit. Itt azt javasolnám, hogy itt is a lehető legpragmatikusabb módon járjuk el. Csináljuk először azt, amit azonnal meg lehet csinálni, ez az a felügyelet lépéseit tegyük meg, aztán nézzük meg, milyen adósságrendezési alap jön létre, vajon közpénzekből meg tudjuk engedni magunknak, hogy finanszírozzuk, vagy egy teljesen magánfinanszírozású kezelési alapra lesz szükség, amelyet maga az ágazat finanszíroz. Például a, pénz, a tranzakciós adó bevételeivel talán. Aztán harmadsorban nézzük meg a letét garancia nek mi a legkedvezőbb rendszere, elképzelhető rendszere. A harmadik elem még kevésbé előre haladott, mint a másik kettő, éppen azért is, mert éppen most egy irányelv, amely a tagállami letét garancia rendszerek harmonizációjára törekszik, éppen most indult el. A szakaszolás rendkívül fontos. Nem kezdhetjük a letét garancia rendszerrel a folyamatot, mert ahhoz kell bizonyos kölcsönösségi elem is, ez pedig inkább a, a végcél lesz, semmint a kezdeti lépése a pénzügyi a piaci uniónak. Tehát a felügyelettel kell kezdenünk, és itt jó gyors előrelépésre számíthatunk, reményeink szerint, és itt is igaza van, biztosítanunk kell azt, hogy megfelelő belső és külső rendszereket alakítsunk ki, melyek egyrészt megőrzik az LKB függetlenségét a monetáris politika alakításában, másodszorban viszont ezzel egy időben a felügyeletet robosztussá, hatékonyá teszik, és oly, és, és a, a, kiaknázhatjuk azokat a szinergiákat is, amelyek a kormányzók, a kétben felügyelők azonosságából adódnak. Több tagállamra ez érvényes már, és euroszintre, eurozóna szintre is felvihető szerintem. Köszönöm. A szocialista frakció. Rendben van, vissza. A versenyre vonatkozó részre nem kaptunk választ. Minden intézkedés, mely 2008 óta született, vagy a, adja bankok újra tőkésítésére, vagy a bankok kitettségének csökkentésére, abban a szellemben született, hogy a tröszt elleni hatóságok jóváhagyását kértük a bizottságon belül. Tehát minden ilyen intézkedés konzisztensen illeszkedik a, a ellenes keretek közé és az öröktökésítés folyamata is hasonlóképpen alakul majd, tehát nem kerül ki e hatáskör alól. Antalin? Sí, muchas gracias. Köszönöm szépen. Az egyik kérdés, az egyik dolog, ami meglepett eh, Fáronpoly úr dokumentumával kapcsolatban, hogy hosszú távon egy őszinte, egy valós gazdaság és monetáris unióról kell vitázni. Ugye a költségvetési, pénzügyi, gazdasági, intézményi kérdésekben előre kell lépni, de úgy tűnik, hogy a monetáris kérdésekben nem javasol ilyesmit, holott manapság sokan azt akarják, hogy az Európai Központi Bank aktívabb szerepet vállaljon, és egy olyan európai bankot igényelnek sokan, akik, amelyik jobban elkötelez magát a növekedés mellett egy olyan bankra van tehát szükség, amelynek több eszköze van ahhoz, hogy ellássa feladatát. A második kérdésem pedig a bankok feltőkésítésére vonatkozik. A pénzügyintézetek feltőkésítése két célt kell, hogy elérjen a gazdaság politikán belül. Az egyik az az, hogy a hitelállományt visszaállítsa, a másik pedig az államháztartás megerősítése. Ahhoz, hogy a hitel szint visszaálljon, egy egyetértési megállapodás tárgyalása folyik Spanyolországgal, de nem lenne jó biztosítani azt, hogy ezen alapok egy része tényleg a reálgazdaság felé irányuljon a hitelezés céljából, tehát nem más hitelezőket kellene finanszírozni. Szükség volna talán egy olyan mechanizmusra, mely ez ellenőrizhető másodszorban pedig az államháztartás helyzetének javítása érdekében a magán szektor adóssága és az államadósság közti hatást csökkenteni kellene. Tehát a magánszektor kapitalizációja szempontjából nem lenne szükség egy európai felügyeletre? És az európai felügyelet kapcsán ugye Schäuble miniszter urat arra kérdezték, hogy mikor nyílna erre lehetőség, ő pedig azt mondta, hogy valószínűleg az idén már nem, és 12 hónapon belül igen, ő azt mondta, hogy az Európai Központi Bank szerint ez késlekedhet. Szeretném én most öntől megkérdezni, hogy mennyi idő lehet szükséges ahhoz, hogy ezen nagyon sürgős intézkedéseket meghozzák. Számos kérdést feltett. Egy, egy kettős mandátum mi lenne, hogyha az Európai Központi Bank mandátuma a növekedésre is kitérne, nem csak az árstabilitás megőrzésére? A válaszom erre a kérdésre mindig az volt, hogy szerintem egy mandátum már épp elég nehéz, kettő, egy kettős mandátum valószínűleg még inkább megnehezíteni, sőt ellehetetleníteni a dolgunkat. De megint csak a lényeges különbség a különböző intézmények között az, hogy a fenntartható növekedés nálunk hagyományosan az árstabilitásra épül. Az árstabilitás, a középtávú árstabilitás számunkra az a pillér, amely alapján kivontakozhat a növekedés. Úgy gondoljuk, hogy az infláció és most egy állandó fenntartott inflációra gondolok, ez megtöri a növekedést, és a társadalomban is zavart idéz elő. Ez a mi hagyományunk, és őszintén szólva ez eddig nem működött rosszul. Még mielőtt létrejött volna az euró, olyan országok, amelyek monetáris politikája erre a hagyományra épült, valószínűleg jobban teljesítettek, mint olyan országok, amelyek más hagyományt követtek. Kötnek bennünket a szerződések, ugyanakkor meggyőződésünk a történelmi tapasztalatok alapján, hogy ezen intézményi struktúrában a mandátumunk a megfelelő. Nem azt akarom mondani, hogy az összes intézményi struktúrában ez lenne a legjobb mandátum, de a mi esetünkben valószínűleg ez a legészszerűbb mandátum. A második kérdése arra vonatkozott, hogy az ESM hitelkeretét keretét nem lehetne jobban felhasználni. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés volt. És a válaszom az, hogy különbséget kell tennünk olyan bankok között, amelyek egyértelműen nem életképesek, és amelyeket be kell zárni, illetve olyan bankok között, amelyeknek van jövőjük. Úgy gondolom, hol a felügyelő hatóságok, a kormányok és az LKB e el kell, hogy gondolkozzanak ezen jelentős különbségtételen. Az ESM egy előremutató lépés volt, mert kezdi megtörni ezt az ördögi kört az államadóság és a bankok között. Ugyanakkor az ESM csak akkor lesz operatív, hogyha meg lesz a megfelelő felügyelet, ahogyan azt ön is mondta, és valóban ez telik némi időbe, de sohasem állítottam, hogy mennyi időbe telne. A múltkori európai csúcson azt mondtam, hogy valószínűleg jobb az, hogyha jól végezzük a dolgunkat, mint az, hogyha elhamarkodottan cselekszünk, csak azért, mert fel kell gyorsítsunk egy bizonyos aspektust. Persze szeretnénk azt, hogy az év végéig ezt sikerüljön lezárul, lezárnunk, de szeretném kifejteni azt, hogy ezt miért, ha ez nem sikerül, miért nem tartom ezt nagy problémának. A bankokat, ha fel kell tőkésíteni, és az, EU, az ESM még nem operatív, akkor az ESF által kerül sor a bankok feltőkésítésére. Ez az érintett ország államadóságát növeli, és minden bizonyal rontja a bankok és akkor az államadóság közti viszonyt. De ez csak egy ideiglenes növekedést idéz elő az államadóságban, hiszen akkor már köztudott lesz, hogy amikor az ESM működésbe lép, onnantól kezdve az államadóságot az ESM források helyettesítik majd. Tehát a lehető leggyorsabban járunk el, de jól akarjuk végezni a dolgunkat, és azt hiszem erre kell törekednünk. Okay, we got a little... Rendben. Kicsit több időt kaptunk a tolmácsoktól, úgyhogy egyenként lehet haladni a kérdésekkel, de kicsit gyorsabban kell majd talán válaszolni. A néppárt részéről Diego Fejo. Köszönöm, Sharon. Elnök úr, Szeretnék először is gratulálni önnek. Említette, hogy melyek a rövidtávú problémák. A rövidtávú problémák nagyon szorosan összefüggnek a biztonsággal, a bizalommal, azzal, hogy az, állam, az államok államadóság állományát csökkenteni kell. Ebben a vonatkozásban ugye különböző megoldásokat vázolt fel. Szeretném tudni, hogy mi a véleménye egy olyan esetleges megoldásról, ami nem az euró kötvényekkel kapcsolatos, nem az Eurobill, hanem Eurosafe Bondnak nevezték ezt. És ez arra lehetőségre utal, hogy új állampapírokban lehetne egyesíteni az euróövezeti országok államadóságait, és ezt egy másodlagos piacon lehetne értékesíteni. Ezen állampapírok ezt követően ugye értékesíteni lehetne, nem lenne közös felelősségvállalás, nem lenne szükséges a létező szerződések módosítására. Ez egy pusztán gazdasági jellegű megoldás, nem pedig politikai természetű. Fokozatos rendszer lenne ez, jobban eloszlana a kockázat. Azt szeretném tudni, hogy van-e tudomása egy ilyen javaslatról, és hogy az ilyenfajta állampapírok hitelgaranciaként elfogadhatóak lennének a központi bank számára, és hogyan értékeli ezt a megoldást. Hosszú távon pedig szeretném tudni, hogy mit gondol arról az Európai Politikai Unióról, amely létrejöhetne, és milyen változtatásokra volna ennek érdekében szükség. Köszönöm. I'm, I'm not sure... Nem vagyok biztos abban, hogy pontosan értettem-e a javaslatát. Be kell vallanom, hogy a javaslatról nem tudok. Legalábbis ebben a formában. Ha azonban bármi a mutualizációs elemet tartalmaz, kérem, hogy fejtse ki az ülés után e kérdését talán pontosabban tudunk, tudok majd reflektálni rá. A politikai unió esetében nagyon nehéz pontosan megmondani előre, több évre előre, hogy alakulnak a dolgok. Csak a legnagyobb államférfiak bírnak ilyen vízióval, ilyen látó készséggel, én nem vagyok ilyen, az biztos. De nézzük vissza a négy építő elemhez. Pénzügyi piacunió felé mozgunk, és ehhez egyfajta szuverenitás feladásról van szó. Egy központosítás tartalmaz a vízió, közös európai alapok létrehozását tartalmazza, nagyon körültekintően, de el kell kezdenünk tárgyalni ezekről. A gazdasági unió tekintetében pedig arról beszélünk, hogy együtt fektetünk be az európai növekedésbe pénzeszközöket, strukturális reformokról beszélünk, erőteljesebb, nagyobb európai kormányzás mellett, ami megint csak a nemzeti szuverenitás fokozatos lazítását jelenti. Hasonlóképpen áll a helyzet a fiskális unió tekintetében. Mindezen lépések tehát természetes módon oda vezetnék, hogy lazítják a nemzeti szuverenitást. Persze ezeket ki kell egyensúlyozni a politikai felelősség közösségi megerősítésével. Hogy ez a folyamat miképpen alakul majd, azt nem tudom megmondani. Azt azonban már most láthatjuk, tonak tartom, hogyha e négy blokk tekintetében előrelépésekre törekszünk, az automatikusan más politikai konfigurációt hoz majd, mint amelyben ma élünk. Köszönöm. Köszönöm. A szocialisták nevében Simon képviselő. Prezident, ich, äh, Prezident, ich möchte... Elnök úr, két kérdéssel foglalkoznék, amelyeket lényegesnek jelölt meg a bankunió szempontjából a betétbiztosítási rendszer és a szanálási alap részleteiben, amit a bizottság javasolt. Nos, az Európai Bizottság javasolta a betétbiztosítási rendszer tárgyában egy 2,5 százalékos alapot a fedezett betétekkel kapcsolatosan ezzel azonban nem lesz a válság középtávon megoldható. Most a szanási alap esetében javasolja, hogy ez esetben 1,0 százalék legyen a fedezett a betétek után befizetendő összeg. Ugyanakkor a tagállamok szemére lehetővé teszi, hogy a betét biztosítási rendszer pénzeit felhasználhatják majd a szanálási alap céljaira. Ez a tanács alkupozíciójának megfelel, amikor is a tanács kijelenti, hogy több mint 1 százalék a betétbiztosítási rendszer céljaira, illetve a szanálási alap céljaira nem haladhatja meg ez az arány az 1 százalékot. A kérdésem önhöz, hogy ha csak kétharmadát biztosítanák annak, amit a bizottság javasolt, akkor a betétek esetében egy közép szintű bankres esetén mi állna rendelkezésre? Hogyan lehet a stabil betét biztosítást így módon elérni, ugyanakkor a nagy bankok szanálására, hogy lesz elég ez az összeg? Érdekelne tehát, hogy az ön értékelése szerint ez megfelelő forrást jelente a szanálási alap és a betétbiztosítási rendszer céljaira, és érdekelne, hogy a javasolt számadatoknál nem látja azt a veszélyt, hogy egy bankunió ellenére, amely ilyen elemeket tartalmaz, nem érnénk el a kívánt stabilitási szintet, hiszen ez a szanási alap a betétesek bizalmát nem nyerné meg. I think you are, you are... Úgy gondolom, azon kérdések egyikétre tapintott rá, amelyek nem pontosan láthatók most azonnal. Mert a négy építő elem hosszú távú jövőképe, azok által felvázott hosszú távú jövőképe és a pénzügyi piaci unió éppen ahogy elkezd formát ölteni, ezzel egy időben a letét garanciával kapcsolatban egy bizottsági javaslat is elkészült, amely voltak már több évvel ezelőtt került megtervezésre, hosszú ideig kellett, kellett az, hogy kiérleljék, és egy javaslat alapgondolata alap, tagállami ö, alapú. A célja pedig az, hogy harmonizálja a letét garancia rendszereket tagállami szinten. Nagyon észszerű, teljesen észszerű javaslat ez, ám ugyanakkor a pénzügyi piacok uniója egyrészt bizonyos közös elemeket is megkövetel, meg másrészt olyan elemeket is, amelyek révén egyes tagállamok polgárai ne, gondolják, ne gondolhassák azt, hogy az ő pénzüket arra használják, veszik el tőlük, hogy egy közös rendszert tartanak fenn abból. Tehát vannak tagállami rendszerek, amelyek teljesen finanszírozottak, és vannak alulfinanszírozott tagállami rendszerek. Jelen pillanatban a bizottság javaslata arra törekedett, hogy némi rendet teremtsen ebben a helyzetben. Egyrészt tehát van egyfajta fejlemény sorozat, amely egy nem meghatározott, de európaibb szintű cél felé halad, a másik oldalon pedig van egy irányelv, amely világos a meg célrendszerben mozog. És ezen túl ott van az önök kérdése is, mi a megfelelő méret. No mindezen lesz mit gondolkoznunk, mi a megfelelő mérete az összes kombinált rendszernek, tagállami rendszer, európai rendszerek összességének mi legyen a megfelelő mérete. De még korai szerintem, hogy a problém, ezt helyezzük a, a homlok térbe. Vannak nemzeti rendszerek, jó, hogy ezeket fenntartjuk, jó, hogy ezeket rendbe tesszük, de a pénzügyi piaci unióban az európai szint a harmadik lépés. Először a felügyelet, aztán az adósságrendezési alap, hogyha ezt az ágazat tudja finanszírozni, annál jobb, és aztán a harmadik ellen lesz a letét garancia rendszer. Ám abban egyetértek önnel, hogy ennek megfelelő méretéről el kell gondolkoznunk. Nagy-Britannia a brit képviselők úgy gondolnak, 1,3 trillió mértékű garanciát összesek lenne szükség szerintük, míg a bank mérlegének főszegének 1%-a 60 milliárdot ad ki. Tehát a katasztrofális helyzet állna elő, a 60 milliárd nem sokat segít az 1,4 trilliós tétellel szemben. Úgyhogy e, ez, ez, e körül kéne, ez kéne körüljárnunk gondolatainkkal, hogyan lehet meg, úgy megtervezni az adósságrendezési alapot, hogy olyan volument adjon ki, amely működőképes lehet. Ez meg nem egyszerű feladat. Visszakérte a szót? Köszönöm, elnök asszony, éppen erre irányult a kérdésem. Az önértékelése érdekelt volna, 1,0% a szanálási alapra. Ön hogyan ítéli meg ezt a volument? Aztán ami a konkrét javaslatot illeti, a betétbiztosítást illetően 8 hónapja, 18 hónapja a tanácsban ez áll, ez a kérdés, nem zajlanak további tárgyalások. Mi az ön véleménye? A tanács nem folytatja tovább a tárgyalásokat, 1,0%-ot követelnek a betétbiztosítási rendszerre, és ez a bármi javaslat sem megy ezen túl, ezen a volumenen. Hogyan értékeli ön ezt a konkrét javaslatot, ez érdekelne engem. Azt mondhatom, hogy ezen el fogunk eh, gondolkozni, megvitatjuk, és eh, majd egy későbbi alkalommal a bizottsággal megosztjuk a véleményünket. Köszönöm szépen. Ez egy elég bonyolult probléma. Astrid, te következel. Eh, Köszönöm elnök úr, az ön elődje mindig is figyelmeztetett egy pénzügyi tranzakciós adó létrehozásával szemben, hogyha a g 20 szintjén ez nem valósul meg. Most már itt nem a 17 szintjéről beszélünk, hanem egy megerősített együttműködésről talán 9 tagállam között. Ön továbbra is figyelmeztette egy ilyen eljárás ellen. Juncker úr mindig is óvat egy ilyenfajta adó nemtől. Luxemburg nem fogja ennek a megerősített együtt, együttműködésnek részét képezni a lehetséges delokáció, delokalizáció miatt. Nos, ez az adó esetleg a bankgarancia alapot táplálhatná. Lehetséges, hogy csak egyes tagállamoktól szednék be ezt az adót, akik ezt a bevételt maguknak őriznék meg, hogy az egyen, kiegyensúlyozzák a költségvetésüket. Aztán itt van az euró kötvény, amely eszköze lenne a válság megoldásának, ez érdekes lehet, de soha nincsenek csodaszerek, ami biztos, hogy az előzetes feltételei ezen eurókötvény kialakításának nincsenek eléggé meghatározva szerintem. Ugye itt hiányzik az ellenőrzés, a tagállamok költségvetési politikáját illetően. Ön szerint az Unió a tanácson, a bizottságon keresztül talán vétójoggal kellene, hogy rendelkezzen-e egy adott tagállam költségvetését illetően, amely nem tartja tiszteletben kötelezettségeit a deficitet és az adósságállományt illetően. Uh, um, uh, Ami a pénzügyi tranzakciós adót uh, illeti, a javaslat az, hogy nem annyira a garancia alappal, hanem a bankszonálási alappal kellene finanszírozni. Ebben a tekintetben ez további megfontolást érdemel, de van ugye egy adó, egy adó nem, és az ebből származó jövedelmet egy bankszanálási alap létrehozásához használjuk fel, ami csak azon bankokra vonatkozik, amelyeknél az illető országok elfogadták ezt a banki pénzügyi tranzakciós adót. Az alkalmazással kapcsolatos problémák ugyanakkor nem szűnnek meg, mert a pénzügyi tranzakciós adót adót úgy kell kialakítani, hogy vagy az összes ország támogatja, ami ugye nem áll fenn, vagy pedig csak bizonyos országok támogatják, de ebben az esetben biztosnak kell lennünk abban, hogy ez eh, ne eredményezze azt, hogy Európa más részeire helyeződik át a gazdasági tevékenység. Ez tehát egy, egy, ez egy lehetséges bevételi forrás, ezt a bevételt fel lehet használni egy bankszonálási alap feltöltéséhez, ami azt hiszem, hogy nagyon észszerű az adófizetők szempontjából, akik az elmúlt négy-öt évben nagyon nagy mennyiséget fizettek a bankok megmentés érdekében. Ami pedig az eurókötvényeket illeti, korábban már elmondtam, hogy a folyamat végén következnek majd. És végezetű volt egy kérdés a vétójogra vonatkozóan. Ez a fiskális kompakt része. Egyértelmű, bár lehet, hogy nem fejeztem ki ezt kellőképpen érthetően a múltban. Egyértelmű, hogy a nemzeti szuverenitás áthelyezése egy nemzetek feletti szintre nélkülözhetetlen a gazdasági pénzügyi piacok sikeressége érdekében nincs más megoldás. A fiskális unió, a fiskális unió felé való lépést úgy kell megvalósítanunk, hogy a nemzeti szuverenitás egy részéről lemondunk. Elnök, az utolsó két kérdést is meghallgatjuk egyben, máskülönben attól tartok, hogy az utolsó kérdést nem tudjuk meghallgatni, úgyhogy Eliza és Gay következnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt védelmezte, hogy a bank megmentési alapot maguknak, a bankoknak kell finanszírozniuk, ezzel teljes mértékben egyetértek. Ugyanakkor a jelenlegi helyzet az, hogy akár a likviditás miatt, vagy azért, mert a bankok fel akarják használni az ESM alapot, végeredményben az adófizetők azok, akik a bankokat megmentik és támogatják. Itt pedig felborult az egyensúly. Egyfelől az államadósságot akarjuk megmenteni, illetve az a magánszektor adósságát. Az államadósság megmentésére egy korlátozottabb alap áll rendelkezésre. Az elsőmnél ugye mások a felhasználók, és úgy gondolom, hogy emiatt valamint amiatt, mert időközben megszülentett a six-pack, a two-pack, a fiskális kompaktum és egyéb jogszabályok, valószínűleg elérkezett az a pillanat, amikor az Európai Központi Banknak nyilatkoznia kell arról, hogy mit akar tenni az államadóság megmentése érdekében. Mert ez nem kisebb horderejű kérdés, mint a bankok adósságállományának rendezése. Portugália esetében a trojka megoldását, a trojka receptjét szigorúan követte az ország, ugyanakkor ez nem működött, mert egyértelmű, hogy egy olyan ország, amelyben számos megszorító intézkedés született, belső defláció jött létre, és ez most már 15%-os munkanélküliséget teremtett. A strukturális reformokat nehéz végrehajtani egy rövid időkereten belül, ezt ön is tudja, és olyan feltételek mellett, olyan társadalmi körülmények között, amelyek fenntarthatatlanok. Egy ilyen helyzetben a trojkának el kell ismernie azt, hogy a gyógyír, a megoldások nem helyesek, vagy legalábbis azt kellene elismerni, hogy a határidőket meg kellene hosszabbítani. Azt szeretném kérdezni most az Európai Központi Bank elnökétől, hogy hogyan ellenőrzi azt, hogy milyen minőségű a Trojka által javasolt megoldások eredménye. Okay. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm, drági úr. Az ISFF és az ISM megkapcsolatos mondandója kapcsán a GDP ö, ö, és a hitelarányát mérni Írországban olyan, mint hogyha almát a körtével hasonlítanának össze. Két területre szeretnék koncentrálni, az úr. Minden európai intézményi vezető által kitett kijelentés, legyen az a tanács, a központi bank, a bizottság vagy a parlament kijelentése, eljutunk mindig egy olyan szakaszhoz, amikor a, a piacokat ostorozzák, úgymond piacokat. Olyan az európai intézmények túl gyengék ahhoz, hogy belássák, hogy a, a globalizáció ö, kihívásaira választ adjanak? Lehet, hogy elfogadhatatlan hatalmi viszonyok manipulálnak bennünket? Nem kéne megvizsgálni azt, hogy kinek a kezében voltak éppen a tagállamok sorsa? és párhuzamosan egy folyam, a mostani cselekvésekkel kapcsolatban lehet, hogy a, az Európai Bíróság is meg kéne vizsgálja ezeket a kérdéseket. Nyíltságra, átláthatóságra van szükség. Ez piacokat, piaci szabadságra van szükség, nem. Ha, ha meg ugye elfogadom az érveit, hogy nem tudja megmondani a banknak, hogy mit csinálnak a légvezetési alapokkal. Ám az Európai Központi Bank meddig ö, viseli el, hogy árnyékban működő pénzügyi hatalmak élnek vissza az európai kamat csökkentésének előnyeivel az adófizetők kárára. Vajon a pénzügyi intézmények nem kéne, hogy etikusabban működjenek, nem kéne rávenni őket erre? A második kérdésére kitérve az első kérdését mert külön megvitathatjuk, mert annak egyes elemét azt hiszem nem jól értettem. Portugália szerintem nagyon jó példát mutatott. A portugál program abszolút pályán van, a trojka nemrégiben hagyta jóvá, illetve erősítette meg ezt, és nagyon világos, és ebben egyetértek önnel, hogy vannak olyan társadalmi feszültségek, mely a portugália nagyon nehéz gazdasági helyzetből erednek, és ez más tagállamokban is így van megvitattuk már többször is ezt, de mi lenne az alternatíva? Az, hogy visszamegyünk és fellazítjuk, felpuhítjuk a programot? Több idő kéne, volt a válasz. Vajon az úgymond piacok meddig visel, visel fogadnák ezt el, hogy visszafordítják a folyamatokat, a reformot? Szerintem kitartásra van szükség. És Írország jó példa is arra, hogy, hogy kifizetődik az, hogyha valaki kitartó, Írország vissza tudott térni a piacokhoz, és a spreadek sokkal alacsonyabbak Írországra vonatkozóan ma már, mint egy vagy két másik állami, amelyek egy hónappal ezelőttig bírtak alacsonyabb spread értékekkel. Tehát vannak azért előnyei a, a kitartó politikának. Persze a megoldás nagyon nehéz, ám az államháztartás rendbetétele konszolidáció elkerülhetetlen, és még inkább elkerülhetetlen a strukturális szerkezetváltás, a versenyképesség erősítése. Az előrelépés világos, és ezért nem nagyon mondanám azt, hogy le kéne lassítani, vagy vissza kéne térni, hogy újra kéne gondolni a reformot. Éppen most láthatóak az első gyümölcsei nagyon sok tagállamban ezen erőfeszítéseknek, Írországban és Portugáliában különösképpen. és hogy a piacok elfogadhatatlan hatalmáról beszélünk. Bizonyos szempontból, hát arról nekem nincs elgondolásom, hogy a, hogy a piacokban mennyiben működnek kevési átlátható erők. Bizonyal vannak ilyenek. De az elmúlt évben azt láttuk, hogy nagyon sok befektető, különösen a világ más tájairól, Európán kívüli befektetők, akik az, akiknek a bizalma gyengült az euróban, többféle lépés miatt, az eurozónában ugyanazon szereplők egyirányú lépései miatt gyengült meg a bizalom. Az eurozónabeli szint és a tagállami szinten tett lépések alapján gyengült ez a bizalom, Nos, ezzel kapcsolatban az a benyomás, ahogy ezeket a lépéseket korrigálták eurozóna szinten és tagállami szinten, visszatér és vissza fog térni a befektetői bizalom, és visszajönnek a befektetők. És egy, egy ilyen józan képnek már megvannak az első pozitív elemei. A általános piaci érzet, ami a, a kulcs spreadekben mérhető, javult az elmúlt hónap során nem láttunk az eurozónából kiáram, erőteljesebb kiáramlást. Láttunk mézmozgásokat a eurozónán belül, de nem láttuk azt, amit néhány hónap ezelőtt kénytelenek voltunk látni, hogy kimennek eszközök az eurózónából. Azért erre legyünk figyelemmel. Utolsó kérdése. A pass kapcsolatos. Kapcsolódik ahhoz a kérdéshez is, amelyet feltettek nekem az LTRO hatásával kapcsolatban a reálgazdaságra. Egyes államokban látható, hogy ez az átmenet, ez a fast through megtörtént, szerencsére, máshol meg nem. Tehát többféle tényező kombinációjából adódik ennek az, az áttételnek a megvalósulás vagy meg nem valósulása. Egyébként, ha emlékeztessem meg arra, hogy a, hogy a hitelt nyilvánvalóan a, a, a most először a kereslet határozza meg. Most határozzuk meg azokat a feltételeket, melyek alapján helyest eljön az, az idő, hogy alacsony szintű kamatokkal számol majd a kereslet, és a, a nominális meg a negatív ö, kamat feltételezések beépülnek az üzleti és a, a, a magándöntésekbe, el fog jönni. Ne legyünk tehát túl pessimisták, akkor az év végére egy enyhe javulás már azonnal érezhető lesz az eurozónában. Csak röviden. Egyes, egyes államokban egyes bankok a, a kamatlábcsökkentést átteszik, tovább teszik, mások meg nem. Tehát a likviditási alapokkal kapcsolatban vannak félreértések. A kisvállalatok, jelzálog hitelfelvevők az levegőért kapkodnak, Teljes értek egy, teljesen egyetértek önnel. A első lépéseket megtettük annak érdekében, hogy bővítsük a hitelgarancékért szóba jöhető eszközök körét. Vannak azonban tagállami szerződéses feltételek és rendszerek, melyek révén nagyon nehéz tovább áttenni az alacsonyabb, áthárítani az alacsonyabb kamatlábakat tovább tenni. Hát egy példával. Nagyon sok tagállamban a jelzáloghitelt egy is index határozza meg, tehát történelmi idők óta a legalacsonyabb kamatot fizetik a hitelfelvevők. És vannak aztán egyéb tételek, díjak, amelyeket a bank felszámol az ügyfele felé. Egyes államokban ezeket a díjakat szabályozza jogszabály, sőt, szabályozás vagy akár jogszabály is megköti ezeket. Tehát az igaz összeg jóval kevesebb itt, mint egy mondjuk egy államkötvényből beszedhető hozam. Enélkül a jelzalakítek kihelyezés drámaian csökkent volna. Tehát mindezeket a tényezőket figyelembe kell vegyük. Abban viszont egyetértek önnel, hogy meg kell hogy mindent annak érdekében, hogy ezek, ezek a hitelek valóban a lehetőleg elérjék a reálgazdaságokat, a KKV-kat és a háztartásokat. Az elnök úr nem értette meg az első kérdését, de azt jelezte, hogy majd két oldalúan megvitatja önne. Azt hiszem, hogy csak így tudjuk ezt megoldani, hiszen már így is 20 perccel tovább tartott ez az ülésünk, feltartottuk azóta is az elnök urat. Írországban a felügyelő hatóság megköveteli a bankoktól, hogy mondják meg, mit tesznek az LTRO-ból származó összegekkel. A parlament ilyesmit próbál elérni a CDR irányelvvel kapcsolatban, de a bizottság és a tanács részéről ellenkezést tapasztalunk, és tudom, mivel a bankoktól szereztem erről tudomást, hogy a bankok már más célra használják fel ezen pénzeket a követelmény miatt. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, amelyen el kell gondolkodnunk. Elnézést mondhatok erre valamit? csak reflektálnék erre, és szeretném megköszönni önnek, elnök asszony, és mindannyiuknak ezt az eszmecserét, ami ismételten nem csak nagy kihívást jelentett számomra, hanem nagyon ösztönző is volt számunkra, az LKB számára, hiszen el kell gondolkodnunk azon kérdéseken, amelyeket önök felvetettek, és azt sem felejthetem el, hogy bizonyos kulcsszavak, mint a fiskális kompakt vagy a növekedési paktum hosszú távú vízió. Ezek pontosan az ilyen eszmecserékből születtek, tehát ezért szeretnék őszintén köszönetet mondani. Elnök, köszönöm én is. We, we now just have a Van egy tíz perces szünetünk, még mielőtt Barnier biztos úr megjönne.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 Okay, everybody. Um... Rendben. Kérem, hogy folytassuk. Kicsit csúszásban vagyunk, és nem is sok időnk van. Már így is a Ja, ötös napirendi pontokhoz érkeztünk, Bárnyi biztos úrral való folytatott eszmecsere. A címe, ennél többen is szükség címgyanánt, a biztos úr mondandóját követően kérdések és válaszok következnek majd. Ez lesz a menetrend, most pedig Michel tiéd a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, kedves Saron, képviselő urak és hölgyek, mindenkit üdvözlök, elnézést kérek néhány perc késedelemért a vonatnak tudható ez be. Nagyon örülök, hogy itt együtt lehetünk, találkozhatunk. A, az euróövezetbeli miniszterek tanácsa most kezdődik 17 órakor, holnap pedig az ECOFIN-on is részt fogok venni, amely az kb. 10 nappal ezelőtti Európai Tanácsot követően ülés, ülésezik. Az Európai Tanács következtetéseiről szólnék többek között elmondanám, hogy a piaci megfigyelők fogadtatása általánosságban kedvező volt azon döntéseket, illetően amelyeket ott bejelentettek, és a piacot, illetően a polgárok, illetve a megfigyelők egységet, világosságot válnak a döntéseinket, illetően, valamint azt, hogy gyorsan meg tudjuk hozni ezeket a döntéseket ezért is dolgozunk most különféle projekteken a költségvetési, pénzügyi, gazdasági unió tárgyában, ugyanakkor a demokratikus irányítás új módját is szeretnénk megszilárdítani az Európai Parlamenttel főszerepben. A bankuniót illetően, amely a legközvetlenül érint minket, az Európai Tanács úgy döntött, hogy a szerződés 127. cikkét fogja aktiválni, hogy integrált felügyeleti rendszert hozzon létre, melynek központi eleme az Európai Központi Bank Barózó elnök úrral, valamint Rén és a kollégáimmal elkezdtük a munkát a tanácsülést követően. A döntés egyszerűnek tűnt, sok érzi, politikailag, technikailag és jogilag érzékeny összetett kérdést vet fel, csak távirati stílusban néhány. Milyen fajta integráció valósuljon be, meg a bankunión belül? Ez az új felügyelő a tagállami felügyelőket helyettesíti, vagy fölöttük helyezkedik-e majd el? Valamennyi tagállam előtt nyitva marad vajon ez a rendszer? a belső piac integritását tiszteletben tartja ez? Milyen jogalapon jön ez létre? Ez is egy kényes kérdés. Közösségi rendszerről van itt szó. Vajon az új felügyeleti szerv valamennyi bank felügyeletét ellátja majd, vagy csupán a nagy rendszer szempontból fontos nemzetközi bankokét, és milyen arányosság valósul majd meg ebben a felügyeleti típusban hogyan szabályozzuk az új felügyeleti szerv és a már létező felügyeleti szervek közötti viszonyt az EU-n belül, aztán az Európai Bank hatóságra vonatkozó rendelet hogyan kapcsolódik mindehez, és aztán van egy fontos kérdés önök számára, valamint jó magam számára, hogyan alakul ezen felügyeleti szerv demokratikus felelőssége az intézményekkel és különösen az Európai Parlamenttel szemben van néhány hetünk még, hogy aztán a bizottság javaslattal álljon elő szeptember folyamán, amely javaslat válaszol majd valamennyi kérdésre, és az év vége előtt remélhetőleg lehetővé teszi, hogy valóban átültessük a gyakorlatba ezt a döntést. A pénzügyi bank unió a felügyelet megvalósítása vagy új szakaszba lép, legalábbis az euró övezeti államok számára, és reméltek más államok számára is. A szabályozott bankcsőd esetében garanciákra van szükség, és egységesebb rendszerre, közös szabályokra van szükség, hogy létrejöjjön az egységesség. Ez az erre vonatkozó javaslat már önök előtt van, és mindent megteszünk majd annak érdekében, hogy ezt a folyamatot hamarosan lezárjuk, hiszen ez a 27 európai tagállam számára, illetve a pénzintézetek számára szükséges. Távirat és stílusban néhány szó erről a dokumentumról. A Requirement For fejezet az ezzel kapcsolatos munkálatok előre haladnak. Remélhetőleg a következő hetekben megállapodást tudunk kialakítani a ciprusi elnökség ideje alatt. Sürgető a politikai megállapodás, közös szabályokra van szükség az összes európai bank számára. 2013. január 1-ig a G20-ak előtt vállaltunk erre következ, ö, kötelezettséget, és Los Cabosban néhány nappal ezelőtt ezt megerősítettük. Teljes mértékben támogatom ezt az új eljárást, amely egy politikai trialógusban áll. A lényegi politikai kérdésekre koncentrálunk ennek keretében. A gazdasági csomag keretében Szó van itt a kockázatok súlyozásáról a KKV-k számára, a tagállami rugalmasságról, a Sössinger bookról és a likviditás kérdéseiről. Ez szintén alapvető jelentőségű, hogy jó egyensúlyt érjünk el, valamint megvalósítsuk a pénzügyi rendszer és a gazdaság finanszírozásának szilárd bázisát. A második dolog, a befektetők európai szintű védelmi kerete, a ciprusi elnökség megkezdte az ezzel kapcsolatos munkát. Ez egy esély a parlament számára. Azt hiszem, hogy Péter Simon szintén folytatja az ezzel kapcsolatos munkáját, hogy ezt a dossziét le lehessen zárni. A harmadik pont a bankválság megelőzése. Gunnar Höckmark jelentéstevőjük foglalkozik ezzel. Ezt június 29-én fogadták el, és a negyedik pont a piaci visszaélésekkel kapcsolatos, ez aktuális téma, a Barclays bankkal kapcsolatos affér kapcsán. Valamit tennünk kell együtt, a G20-ak agenda keretében bizonyos botrányos magatartások ellen, de ezek még mindig lehetségesek bizonyos bankok esetében. Itt a kam, az irányadó kamatláb index manipulációjáról van szó. Nagyon sok állam és magánszereplővel az érintett években nagyon nagy határozottsággal és objektivitással kezelik ezt a témát az illetékes hatóságok. Er-, Erlen mccarthy már vitáztunk erről a témáról, biztosítanunk kell, hogy a piaci visszaélésekkel kapcsolatos szöveg, amely önök előtt van, az szigorúbb, komolyabb szankciókat szabjon, sőt, büntetőjogi következményekkel is járjon a súlyosabb manipulációk esetében, és ez a szöveg lefedje az összes manipulációs kockázatot, különösen a hivat, az irányadó indexel kapcsolatos manipulációkat. Remélhetőleg vitáink során meg tudjuk erősíteni ezt a szöveget, hogy valóban le tudja fedni az ilyenfajta manipuláció típusokat. A pénzügyi uniót illetően ez a, két, ez a négy nagy téma van, amelyeket felvetettem. Az átlátható pénzügyi szolgáltatások belső piacát kell megvalósítanunk, amely jobban szabályozott és hatékonyan felügyelt. Aztán itt egy másik jogalapon dolgozunk, egy másik szövegen, az Omnibus 2-es szövegcsomagon, a Quick Fix irányelvet elfogadva, a Solvability 2 irányelvet követően. Ez szintén sürgető téma. Peter Skinner, Gigold képviselő és mások foglalkoznak ezzel. A hosszú távú befektetések esetében garanciákat kell nyújtanunk, hogy minden vállalat megfelelő tőkeállományjal rendelkezzen. A lehető leghamarabb el kell érnünk, hogy az Omnibus 2-t közé tegyük, akár ősszel. A bizottság számára nagyon fontos az egyenlő szintű mozgástér, nem szabad penalizálnunk semmi egyik tagállamot vagy ágazatot sem. Ez nagyon fontos a gazdaság számára. A bizottság a Solvability 2-ről egy újabb szövegcsomagot fogad majd el a kettes szintű végrehajtásról, és itt technikai sztenderdeket javaslunk. Egy hatástanulmányt fogunk közzé tenni a hosszú távú garanciákra vonatkozó intézkedésekről. A MIFID felülvizsgálata is napirenden van, jelentéstevők Markus Ferber foglalkozik, foglalkozik, ezzel itt a piaci visszaélésekről is, szükség, is szó van, és az év végéig ezt a témát is lezárjuk. Három kulcsfontosságú téma, ezen túlmenően a MIFID irányelv, a piaci struktúrák, emlékeztetnék rá, hogy az OTF új kategóriájára ugyanezen szabályok kell, hogy vonatkozzanak, aztán fontos itt az átláthatóság a multilaterális tárgyalási platformok tekintetében is azonos szabályok kell, hogy vonatkozzanak ezekre a konstrukciókra, aztán a kompenzációhoz való diszkriminációmentes hozzáférés is fontos a MIFID keretében, ez a piaci infrastruktúrák integrációjának kulcseleme, aztán a harmadik országok felé is egy igazságos rendszert kell kialakítanunk, hogy a mm, szorít hozzáférést biztosítsuk a harmadik országok számára, akik szintén élhetnek a belső piac előnyeivel, hogy jogszabályi konvergencia alakuljon ki. A G20-ak keretében a Financial Stability Board keretében szintén ezt tartották kívánatosnak. Támogatni szeretném Domenici úr munkáját a hitelminősítő ügynökségekkel kapcsolatban, és remélhetőleg a trialóguson belül a jelenlegi elnökség alatt végére jutunk ennek a folyamatnak. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Nos, szeretném felvetni a társadalmi felelősségvállalás kérdését. Bátorítani kell a vállalatokat a fogyasztó védelem irányába. A vállalat irányítása, a pénzintézetek irányításának kérdése is ide tartozik, ezzel kapcsolatban is dolgozunk, hogy a fennálló különbségeket a parlament és a tanács között csökkentsük, ami az irányítási szerveket illeti és a bérezés kérdéseit illetően is. A felelős vállalatok jogszabálycsomagjával kapcsolatban, a könyvelési jogszabályokkal kapcsolatban, melynek Klinc úr a jelentéstevője, valamint Szirpa képviselő is jelentéstevője ennek az anyagnak. Nagyon fontos itt a júri szakbizottsággal való együttműködés. Ezt a két egymást kiegészítő témát is lekívánjuk hamarosan zárni. Aztán a beszámolási kötelezettséggel kapcsolatosan a parlament sokkal tovább kíván lépni, osztom ezt az ambíciót, de maradjunk realisták. Van itt egy felülvizsgálati záradék, mely öt éven belüli felülvizsgálatot javasol. Azt hiszem, hogy szükség van itt az átláthatóságra és a megfelelő irányításra. és szemet kell vetnünk bizonyos tagállamok ellenállásával, hogyha tovább lépnénk az új intézkedések vonatkozásában a kkv számára. Minden én kész vagyok önökkel együttműködni ezen témát illetően is. A kockázati tőkét, illetően, illetve a szociális vállalkozásokat, illetően Filip, Lamberts és Sophie O'Connor a jelentéstevőik. Itt kompromisszumot találtunk néhány nappal ezelőtt, mindent megtettem, hogy hozzájáruljak ehhez. A miniszter tanács, amely a trilógusban elfogadta ezt a szöveget, remélhetőleg megerősíti egyetértését. Szerintem ez egy jó, lendületes kompromisszum, amelyet ezen két eszközt illetően találtunk, a kockázati tőke, útlevél és a szociális felelősség. Végül, de nem utolsó sorban, ez nagyon széleskörű panorámája volt a munkáinknak. Itt van még a fogyasztóvédelem témája, hiszen ők azok, akik pénzügyi reformjainkból leginkább kell, hogy profitáljanak. Strasbourgban nagyon érdekes vitán vettem részt Jürgen Klute javaslatával kapcsolatban az alapvető banki szolgáltatások, és itt szeretném megerősíteni elhatározásomat, hogy az év vége előtt, valószínűleg októberben a bizottság bemutat majd egy szöveget ezen alap bankszámlák létrehozására vonatkozóan. A fogyasztók témájában a bankszámlák vonatkozásában itt felmerül még a banki költségek átláthatóságának kérdése is. Gyakran érthetetlennek a banki díjak, illetékek áttekinthetetlenek, aztán a mobilitás témája is nagyon fontos ebben az összefüggésben a bank, az alapvető bankszemlek esetében. Tehát ami a fogyasztókat és a kisbefektetőket illeti, egy nagyon fontos új szakaszba léptünk három szöveg bemutatásával. Ez volt az egyik prioritásom 2012-re. Itt van a javaslat az OPCVM 5-tel kapcsolatban. Gigold úr a jelentéstevője ennek le kell vonni a tanulságokat a Medovhoz hasonló botrányokból, aztán a befektetőkkel kapcsolatosan egy világos célkitűzést kell ö, megfogalmazunk a, azon tájékoztatást illetően, amire szükség van a fogyasztóknak, és végül itt van a biztosítási következtetés, amely ö, jogszabálynak a kiigazítását és felülvizsgálatát javasoljuk. Nos, elnök asszony, azt hiszem, hogy komolyan és hatékonyan együttműködhetünk annak érdekében, hogy ö, ezen szövegek megszülessenek, és aztán ezeket a tanácson elfogadhassák. Az opcvm et felvetettem a fogyasztó védelem vonatkozásában. Itt egy széleskörű konzultációt kell folytatni ezen termékek jövőjéről, tabu kérdések nélkül valamennyi téma felvetődött a konzultációk során. Egy OPCVM keretet kívánunk ki alakítani, amely biztonságosabb a befektetők szemére és a szakmai befektetők szemére is vonzóbb egyben. Visszatérek majd még a szakbizottságuk előtt a következő témára. Az elnyék bankolás, shadow banking témája az egyike azon témáknak, ahol a befektetési alapok hatékonyságát szintén megvizsgáljuk majd a szabályozókkal, a fel, felügyeleti vizsge, szervekkel egy rendkívül nagy eltekintést kívánunk kialakítani, hogy az ösztönző hatásokat megvizsgáljuk a pénzügyi közvetítők számára. Az önök elnöke is nagy szakértelemmel dolgozik ezen a témán. Az utolsó pontom hogyha megnézzük ezt a megelőző jellegű szabályozást, amelyet most hajtunk végre, amely nagyon fontos, lényeges, akkor itt van például a hosszú távú befektetések témája, rendkívüli mértékben aggaszt, hogy itt együtt megoldást találjunk, és a bizottság ösztönözni tudja a hosszú távú befektetéseket, amelyekre elsőgető szüksége van a gazdaságnak. Ezen kívül szeptember végén várjuk a kockázatok kezelésével, súlyozásával, elválasztásával kapcsolatos anyagot az európai bankrendszerben, és ezen csoport végkövetkeztetései nyomán jogalkotási javaslattal fog élni majd az Európai Bizottság az anyag megszületését követően néhány héttel. Ennyi volt az, amit áttekintésként kívántam nyújtani, elnök asszony, most szívesen válaszolok a képviselők kérdéseire. Köszönöm. Okay. Rendben, köszönöm szépen. Felolvasom a kérdezők listáját, ha valaki kimaradt szóljon. Gauzes, Elisa Ferreira, myself, Philip Lambert, Kay Swinburne, Astrid Lulling, Gunnar Hockmark, Arlene McCarthy, Peter Simon, um, uh, Mrs. Boskurt, yes, you're over there, uh, and Wolf Clint. That's not necessarily the order. Nem, feltétlenül ebben, és Pablo is. Van-e még valaki? Péter Simond, ő ott van. Nem feltétlenül ebben a sorrendben, mert hogy frakciók szerint fogom csoportosítani a kérdezőket méltányosan, megadva a szó John Paul az első. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Éppen bejelentette az étlapot, azt, hogy mire számíthatunk még. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokat dolgozik szolgálataival. Mi szintén sokat dolgozunk ezen szakbizottságon belül végeredményben. Jó, hogy ennyi érdekes téma merül fel. Az a fontos, hogy ahogyan ön is említette az imént, eredményeket érjünk el. Az első triológussal kapcsolatban lenne egy megjegyzésem a hitelminősítő ügynökségekkel kapcsolatban. Itt széles többség alakult ki a parlamenten belül azon javaslattal kapcsolatban, amely véleményem szerint hasznos, amely nem távolodik el túlságosan az önök javaslatától, amely rendkívül innovatív jellegű volt. Azt hiszem, hogy ha őszintén beszélünk egymás között, akkor nagyon fontos az is, hogy a trilógus előre lépjen, és ne legyünk egy olyan rendszerben, amikor minden ülésen azt ismételgetjük, ami az előző ülésen elhangzott. Volt már egy első kapcsolatfelvételi ülésünk, ez nagyon hasznos volt, de nem arra van szükség, hogy ugyanilyen ülések ismétlődjenek a végtelenségig. Ez az én személyes véleményem, hogy a bizottságnak szerintem ugyanilyen kellene arra, hogy a bizottság részéről a képviselet döntésekre is alkalmat adjon, megfelelő mozgástérrel, amit biztosítanak munkatársaiknak, és a ciprusi elnökséget nem szeretném vádakkal illetni, de azt hiszem, hogy fontos, hogy az a személy, aki ezen ülésekre ellátogat, az tárgyalási mandátummal rendelkezzen. Az elnök képviselője nem rendelkezett mandátummal, és az első kapcsolatfelvételi ülés ilyen körülmények között is hasznos, fontos, de azt hiszem, hogy most egy nagyobb sebességre kell kapcsolnunk. Azért is, mert az a dosszi nem jelent nagy nehézségeket. Azt hiszem, hogy megállapodásra juthatunk a témák nagy részét illetően. Talán van néhány pont, ahol lesz némi vita. Jó lenne, tehát, hogyha ön élne tekintélyével, és elérni azt, hogy ezen trilógus, amelyet Domenici kollégánk vezet, és ugyan kihasználom, hogy nincs ide, azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy nagyon jól vezeti ezeket a tárgyalásokat szocialistaként. Jó lenne tehát, hogy ezen trialógusok előre haladnának. Minden esetre köszönöm az eddigi munkáját. Um, as you heard, we've got a lot of people... Hogy hallotta ön is, igen, sok kérdés feltevő lesz. Talán kérdésre válaszként haladhatnánk egyik után a másik, vagy gyújtsuk össze őket. Biztos, hogy jelzi, hogy inkább összegyűjtenek két-három kérdést, mielőtt válaszolna. Lisa. Köszönöm, és köszöntöm biztos úr ismételten itt a bizottságukban. Köszöntöm. Örülök, hogy eljött a bizottsági ülésünkre. Az én kérdéseim mindenekkel előtt a banki unióra vonatkozó javaslattal kapcsolatosak. Tudja, hogy eh, a parlament álláspontja egyértelmű ebben a kérdésben. Két évvel ezelőtt egy saját kezdeményezésű jelentésben fejeztük ki az álláspontunkat, az a kapcsolatban, hogy hogyan kell a válságot, a banki válságot kezelni véleményünk szerint. Hatodikán a bizottság bizonyos javaslatokat fogalmazott meg, most pedig egy másik alternatíva áll előttünk, amihez bizonyos kiigazításra van szükség. Az én kérdésem, illetve kérdéseim a következőre utalnak. Mit gondol a bizottság ezen kiigazítási folyamatról? Öt kérdésem volna. Először is, ami a betéti garanciákra vonatkozik. Péter Simon kollégám majd kérdez ezzel kapcsolatban, de úgy tűnik, hogy ez mindenképpen alapvető fontosságú. Másodszorban mit gondol a bizottság? 27 tagállammal ez működni fog, vagy az euróövezetre kell összpontosítani? A harmadik kérdésem. A bizottság úgy döntött, hogy nem a rendszer szempontjából fontos intézményeket helyezi előtérbe, és ennek vannak következményei. Továbbra is egy olyan rendszerre működünk együtt, egy olyan rendszerre dolgozunk, amelyben minden bank benne van, vagy a határon átnyúló tevékenységet folytató intézmények. Negyedik kérdés. Hogyan látja a bizottság az EKB, valamint az EB a felügyeleti hatóság közti kapcsolatot, hiszen a legutóbbi döntések, amelyek a központi bankot bízzák meg a felügyelettel, nem tudom, hogy mit teszünk akkor a bankfelügyeleti hatósággal. És az ötödik kérdés a bankszanálási alap finanszírozására vonatkozik. Ez nagyon fontos szerintem, ugyanis azt javasoltuk, hogy ezt maga a bank ágazat finanszírozza mostan azonban, az adófizetők azok, akik a bankokat finanszírozzák az esetek többségében, és most, amikor az ESM felhasználható lesz majd a bank ágazat megsegítésére, mégis az adófizetők pénzét használjuk fel a bankok számára. Ezen öt pont kapcsán szeretném megismerni a bizottság álláspontját. Köszönöm. Um, Rendben, köszönöm. Kicsit talán nem méltányos ilyen hosszú kérdéseket ötöt feltenni egymás után. Én veszem az első ALDE résidőt magamhoz, ilyet még sose tettem. Biztos úr, először is biztosítom arról, hogy amikor a, a szakbizottság delegációs útra megy jövő héten az USA-ba, akkor megteszünk majd mindent annak érdekében, hogy a területen kívüliség problémájával foglalkozzunk, amelyről tudom folyik a vita, és majd potenciálisan aláthatja a MIFID-ben tervezett lépések hatékonyságát, úgyhogy kapcsolatban leszünk önnel az út előtt is, meg utána is. Aztán érintenék valamit, amit ön is említett hozzászólásában, és felmerült a Mário Draghi-val folytatott monetáris párbeszéd során is, nevezetesen a demokratikus elszámoltathatósága a felügyeleti szerveknek. Ha ön egy kis ízelítőt adna arról, hogy mik a terveik, mi a terve. Mert egyes tagállamokat a gaszt. Ez a kérdés, felmerül a kérdés, hogy vajon a tagállamokban, önmagukban elég ellenőrzik-e a felügyeleti szerveket, és hogyha a független központi bank végzi a felügyeletet, ahogy a tagállamok többségében történik az EU-ban, és fog történni, miképpen lehet eh, ezt úgy megoldani, hogy a függetlenség szintjét ne sértse. Nagyon kényes egyensúlyt jelentik ezek a tényezők, bizonyal önök is gondolkoztak ezek felől. És végül magam is ismerem a Libor ö, csalás ügyét, ez önöket is bizonyal úgy, úgy foglalkoztatja, mint bennünket. Arlinnal éppen most beszéltünk erről, hogyan lehet a piaci visszaélések összefüggésében fellépni a Libor manipuláció ellen. De általában a benchmark meghatározás módszertanát illetően hogyan lehet ezt biztosá tenni? A MIFID esetében az engedélyezés ö, ö, mikéntjével nem mindenki elégedett az Európai Parlamentben, de ha még engedélyeztetni sem, engedélykiadásra sincs lehetőségünk, akkor hogyan tudjuk itt meghatározni, hogy mit tartalmaznak ezek a benchmarkok? Nem volna tovább vizsgálandó ez a téma a MIFID összefüggésében, biztosítandó azt, hogy tájékoztatást kapjunk, ellenkezősében honnan tudhatnánk, hogy például nem babrálták-e, úgymond, vagy nem előre rögzítették ezeket a benchmarkokat. Tehát a benchmark képzés a lehetőség szerinti szabályozása kérdése a MIFID kapcsán is felmerült, meg általában a piaci visszaélések problémája a csalás elleni harc kérdésében is felmerül. Ez volna az én kérdéscsomagom. Szerintem most már van elég az ön asztalán, és további kérdések állnak sorban. Kérem, válaszoljon. Elnök asszony, megpróbálok rövid és pontos lenni. Először is Jean-Paul Gozesznek elmondanám, hogy tudatában vagyok, hogy milyen munkaterhet követel ez a helyzet. Be kell hoznunk nem kevés késedelmet, hogy új jogszabályokat alakítsunk ki a lehető legintelligensebben. Itt nem szabályozásról van szó a szabályozás kedvéért, hanem az átláthatóság, a felelősség növelése érdekében, ahonnan ez eltűnt az elmúlt időkben. És a pénzügyi szereplők, a pénzügyi ágazat Mm, azt megfelelő pályára kell állítani, illetve a reálgazdaság finanszírozásáról is gondoskodniuk kell. Egyetértek meggyőződésvel Gozesz úr, hogy a triológus, amikor vagy húsz szövegről vitázunk, mint például most, akkor nem lehet hatékony. Sharon Bowles elnökük felhívta a figyelmet néhány napja arra a tényre, hogy a bizottság részéről döntéshozatali felelősséggel rendelkező képviseletre van szükség. Feljegyeztem ezt a megjegyzést, elnök asszony, köszönöm is. És a fő igazgatóság a kabinetem irányába továbbítom ezt, hiszen számos trilógus van még előttünk. Fontos, hogy mindenki a helyén legyen, és egy kis főigazgatóságunk van, 500 emberből el, akik nagyon nagy és remek munkát végeznek. Nem keresek itt most ürügyeket, kifogásokat, de nagyon sok találkozunk van, sok ülésünk, sok szöveget készítünk elő. Ez nagyon nagy munkaterhet jelent a nagy szakértelemmel rendelkező főigazgatóságunk számára, de mindenképpen gondoskodni fogok arról, hogy a képviselet a mi részünkről hatékonyabb legyen. Eliza Ferreira emlékeztetett a parlament munkájára. Több mint két éve foglalkoznak a saját kezdeményezési jelentésükben a bankok felelősségével és szanálásával. Őszintén elmondanám, hogy a tanács óta milyen érzés alakult ki bennem. Az Európai Bizottság munkáit irányítom. Nos, az a négy szöveg amelyet bemutattak, ebből egyet már elfogadtak a felülvizsgáltal kapcsolatban, a három másikról pedig nagyon haladott vita zajlik. Péter Simon jól ismeri ezt a kérdést. A betét garanciára vonatkozóan, a, illetve a bankszonással kapcsolatosan, valamint a bankok tőkisítésével kapcsolatosan. Itt több mint 8000 bankról van szó. Ezek a bankok szükséges alapkövek a 27 tagállamban. Azt tehát a véleményem, hogy ezen szövegek elfogadását folytatnunk kell, annak érdekében, hogy ez mind a 27 EU tagállamra vonatkozzon. Hogyha nem lépünk tovább az integráció útján, a közvetlen felügyelet, a bizonyos alapok kölcsönsététele útján, tudjuk, hogy mi hangzott el az Európai Tanácson, bizonyos országok opting outot fognak majd kérni. Én is úgy vélem, mint önök, hogy ez a négy téma ez a négy sarokkő, amelyet felvetettem, ez négy sarkolatos köve egy egészségesebb, biztonságosabb, megbízhatóbb bankrendszernek, amelyre az egész európai gazdaságnak szüksége van. Ez a szöveg nem zárja el a jövőbeli fejlődések útját, a parlamenti vita persze nem állt meg ezen szövegek elfogadásával, ezen szövegeket ki lehet igazítani, ahogyan is önök is említették, a közvetlen felügyelet tárgyában egy új szöveget mutattunk majd be szeptember hónap folyamán. Ferreira asszony, egyszerűen arra van szükség, hogy a következő hónapokban, hetekben dolgozzunk ezeken a nagy kérdéseken, amelyeket ön felvetett, és amelyeket én is távirati stílusban bemutattam. Mit is tettünk a garancia alapok mutualizációjával, hogy vajon a 27 ország, vagy csupán az euróvezetbeli országok vonatkozik majd ez a kiegészítő integrációs fok. Nagy bankok, vagy minden bank, ez a kérdés is felvetődött. Én úgy vélem, hogy ez a közvetlen felügyelet azon országok esetében, amelyek a bankunióban vannak, az minden bankra kell, hogy vonatkozzon. Itt vannak közelmúltbeli esetek, a Bankia vagy a Dexia, tehát nem csak a legnagyobb bankok érintettek, valamennyi bankot le kell fedni, természetesen az arányosság elvének vételével lehet decentralizálni a felügyeletet tagállami szinten. Ebben a kérdésben azonban még döntenünk kell. Ami pedig a bankszanálási alapot illeti, ez a legfontosabb kérdés az ön számára, ahogy mondta. Nem ugyanaz rendelkezni egy olyan alappal, amelyet a bankok táplálnak, ahogyan én vagy önök javasolták az állásfoglalás szövegében, amikor is szabályozott bankcsődre kerül sor. Ez a mi javaslatunk célja, önök is ezt tartották kívánatosnak, hogy a bankok fizessenek a bankokért, nem pedig az adófizetők. Ez továbbra is igaz. Egy másik kérdés a bankok tőkésítésének kérdése, adott esetben ellenőrzés mellett ez történhet az európai stabilitási mechanizmus forrásaiból. A többi kérdésre nem is térek vissza. Sharon Boss megemlítette USA beli látogatásomat, ez nagyon fontos elnök asszony. Fontos, hogy ön is beszámoljon amerikai partnereinknek a következetességről, az területen kívüliség témájával kapcsolatban. Két éven belül ez lesz a hatodik látogatásom az USA-ba, és nagyon fontos a számvitai szabályok konvergenciája ezzel az országgal, de ez még formális döntésre van szükség. Túlságosan korai most itt a ö, felül, felügyeleti szerv demokratikus elszámoltathatóságával kapcsolatban véleményt mondani. Minden esetre technikai szempontból meg kell néznünk, hogy hol helyezkedjen el ez a demokratikus elszámoltathatóság a felügyeleti szerv függetlenségéhez képest. Nos, elnök asszony, az EKB, amelyet az Európai Tanács javasolt, mint ezen felügyeleti rendszer központja, kulcspontja, ott meg kell találnunk a tagállami bankfelügyeleti szervekkel való megfelelő kapcsolatot, az LKB, e illetve ezen tagállami felügyeti szervek között. Nos, az LKB e statutumában szerepel a felül, felügyeleti feladatkör, de nem ugyanolyan hatáskörökkel, mint amilyenekkel az LKB e a stabilitás, a monetáris stabilitás tekintetében rendelkezik, hiszen ezt a feladatkörét teljes mértékben függetlenül látja el. Együtt kell működnünk ezen kérdésekben Drági úrral, illetve az LKB-val, hiszen a felügyelet feladatköre eltér az LKB fő feladatától, ez a monetáris stabilitás ugyanis. A Libort illetően szintén kifejeztem, hogy ez különleges figyelmünkre tart számot. Azt hiszem, meg kell találnunk az eszközeit annak, hogy a parlamenti vita során megerősítsük ezt a szöveget, amelynek Ellen McCarthy a jelentéstevője, támogatom a parlamenti kezdeményezést, az általán bemutatott szöveg alapján kell folytatnunk az ezzel kapcsolatos vitát, és meg kell találnunk a legjobb módjait, hogy hogyan lehet ezt a szöveget megerősíteni. Aztán van egy nagyon fontos kérdés, amit az elnök asszony felvetett, amikor a kamatláb ezen hivatkozási indexéről van szó. Nos, ennek megvannak a következményei a döntéshozók, a megtakarítók, a vállalkozások számára. Vajon ezt az önszabályozásra lehet-e hagyni ezen index közzétételét? Vagy pedig itt ellenőrzésre felügyeletre van szükség az állami szervek beavatkozására? Ez egy jó kérdés. Nos, jó magam is felvetem ezt a kérdést. És a következő hetekben mindenképpen választ fogunk majd adni erre. Um, Köszönöm. A Liboron és az Euriboron kívül más benchmarkok is vannak persze. Négy kollégát hallgattunk meg. Lulling and Arlene McCarthy. Um, and we'll just try to keep... És akkor megpróbáljuk tartani a az ütemet. Uh, Bené biztos úr, kedves Michel, üdvözlöm Önt. Üdvözöltem a, kockázat, a tőke kockázattal kapcsolatos ígéretét, remélem megtartja majd a szavát a tárgyalások során, ami engem illet kötelezettséget vállalok a parlament nevében, az a megállapodás szellemében, amelyet kötöttünk, és tartjuk magunkat ez a megállapodáshoz. Ami pedig ezt a híres bankuniót illeti, nem is akarom megismételni Eliza kérdését, csak két kérdést vetnék fel a választott jogalapot illetően. Elég furcsa azt látni, hogy ezen jogalap, jogalap azt irányozza elő, hogy csak a tanács felelős ezért, és a konzultáció csak formális, és itt kizárják a biztosítókat ebből a cikkből. Tehát itt már a, szerintem a jogalap is vitatható, hogyha megnézzük a közösségi logikát, de ezen felül a biztosítókat kizárják ebből a cikkből, és ez nem kedvező. Olyan bankok esetében, ahol biztosítási részleg is van, ők kikerülnek a bankunióból. Aztán Ferreira asszony feltette a kérdést, hogy hogyan tesznek különbséget a rendszer szintű és nem rendszer szintű bankok között. Ez az euróvezetre is vonatkozik, vagy azon kívüli országokra is, hiszen az első kérdés, hogy a bank az euróvezetben van-e, vagy azon kívül. Az utolsó kérdés a demokratikus ellenőrzés kérdése. Jó volt hallani, hogy az LKB e monetáris misszió és kiegészítő feladatkörei között különbséget kell tenni. Ha egy vállalat, mint az LKB e nem elszámoltatható, és ez a helyzet, a görög adósságrendezés esetében az EKB teljes mértékben szuverén módon jár el, és aztán hirtelen egy másik feladatkörrel Mário Draghi nagyon érzékenyé válik a demokratikus elszámoltathatóság témáját illetően. Tehát azt hiszem, hogy nagyon rossz elképzelés lenne túl sok hatáskört biztosítani az LKB-nak. Köszönöm, Kay. Köszönöm, elnök a köszönöm biztos úr magyarázatait. Én némileg pályát váltanék, és egy olyan témára térnék rá, amelyet nem nagyon taglalt a bevezetőjében. Ez pedig az irányelv, az állampapírok, államkötvények szabályozásában. A szírzi képzésben a kereskedés utáni rendezéseket igyekeztünk szabályozni. Az ütköző joghatóságok kérdése egy kulcs kérdése ennek, és az egységes piac napirendjében is nagyon fontos téma ez, ahogy a vonatkozó biztos is megerősített, ám egyes tagállamok a tanácsban szeretek volna kivenni a szövegből ezt a részt. A pénzügyi szolgáltatások egységes piacát tekintetében a MIFID vonatkozó ügy, az árnyékbankolás és a folytathatnám a sort, megköveteli azt, hogy megfelelő jogszabály szülessen a kötvények ügyében. Mikor várható ez a jogszabályjavaslat a bizottság részéről? Elnök Astrid. Euh, Köszönöm, elnök asszony. Barnier biztos úr, hogyha jól értettem, akkor ma este találkozik majd drági úrral, és eszmét cserélnek a bankfelügyelet problémáiról, ez nagyon jó. A szaksajtó már alapvető nézetkülönbségeket fogalmazott meg az Európai Bizottság és az LKB között a felügyelet kérdésével kapcsolatosan. Az a projekt, amelyet az önszolgálta készít elő, nos, más véleményt fogalmazott meg, mint az LKB, amely nagyon fontosnak ítéli ezt a missziót. Meg tudja erősíteni ezeket az információkat. Miért is van az, hogy egy törékeny intézmény, amely még nem bizonyított, és amely a tagállami szervek kezében van, jobb eszközökkel rendelkezik erre a feladatra, mint az LKB, amely szolid keretet biztosított a válság idején. Ön fog élni ezzel a javaslattal, bizonyosan nem az LKB. Biztos hasznos, hogy ma este erről eszmét cserélnek, és remélhetőleg ez a választás mindkettők szemére előnyös lesz. Köszönöm. Pablo just told me Pablo azt mondta, hogy ugyan erről a témáról akar egy kérdést feltenni, tehát hogyha ezt most tenné fel, akkor talán így gyorsabban haladnánk. Köszönöm, Sharon, és elnézést, hogy így közbeszólok, de ugyanezzel a témával kapcsolatban van egy kérdésem. Ugye tudja, hogy intenzív vitát folytattunk az LKB e elnökével erről a témáról, a bankunióról. Nyilván Tudják ugye, hogy a számos alkalommal az LKB e elnöke beszélt erről itt az Európai Parlamentben. Több javaslatot fogalmaztunk meg erről, és az egyik javaslat a felügyelet három pillérére épül az Európai Bankfelügyelet, a betétbiztosítási rendszer és a bankszanálási alap. Elnézést, hogy így kitartok a téma mellett, mert említette, hogy nincs sok ideje ahhoz, hogy elemezze a javaslatokat, de hát kérem azt is értse meg, hogy ez a kérdés nagyon sürgős, és emiatt beszélnünk kell erről, mert a piacok helyzete megköveteli azt, hogy a bankunió minél hamarabb létrejöjjön. Vannak kételyek a három pillérrel kapcsolatban, kételyek arra vonatkozóan, hogy az LKB ha végül az LKB lesz, aki a felügyeletet végrehajtja, valamint a nem euróövezeti bankok között. Ami pedig a másik két tartó pillért illeti, a betétbiztosítási rendszert, illetve a bankszanálási alapot, szeretném tudni, hogy milyen sémát tart a bizottság a legmegfelelőbbnek. Köszönöm elnök asszony és a biztos úrnak is köszönöm. I'm sure that will save us time in the answer. Arlene, do you want to... Arlene, hogyha volnál szíves. Biztos úr, szeretném hivatalosan is megköszönni azt, hogy ilyen gyorsan reagált erre a következő banki ö, skandallumra, amely adódott, és ilyen gyorsan választ adott. Nagyon fontos, hogy lezárjuk ezeket a kiskapukat, amelyek lehetővé tették például a Libor és az Eurobor manipulálását. Jelenleg tudnék nem tárgyai a piaci visszaélést kiszűrendő szabályoknak és nagyra értékelem az ön által követett módszertan. Nem akarjuk, hogy az EU úgy tűnjön fel, mint egyfajta laza, mint ha lazán venné, vagy nem komolyan ezeket a kérdéseket. Washingtonban leszünk jövő héten, egy sor témát fogunk megtárgyalni, és a vizsgálat lefolyásáról is szeretnénk tárgyalni. Érdekes, hogy ez a manipuláció 15 éven át folyt, nem egy friss fejlemény ez. Az is furcsa, hogy az Egyesült Államokban meg négy szerezték a, a, a büntetés, pénz büntetését az ilyen manipulációknak. Bűnvádi eljárás indult, vizsgálat indul, amely akár 14 éves börtönbüntetés kiszabását is lehetővé teszi. Tehát nem akarjuk szőnyeg alá söpörni ezeket a kérdéseket. Tehát az, ha az Egyesült Államokban bűncselekménynek számít olyan információ, hamis információ adása, amely a, a piaci árakra hatással van, ugye 350 trillió dollárnyi derivatív szerződést érinthet mindez. Ezért fontos, hogy keményen lépjünk fel ebben az ügyben, és hogy olyan módosítót találjunk, amely lefedi majd ezt a területet. A politikai fronton pedig azt kérem öntől, biztos úr, hogy közös megoldást alkalmazzunk. Mit mond ön azoknak, akik azt mondják, hogy nem az EU kell, hogy meghatározza a londoni City-re vonatkozó szabályokat ilyen kérdésekben, hiszen a Libor egy, egy londoni interbank bankközi kamatláb, ám ezt is tudjuk, hogy ha bajt okoz, akkor az nem áll meg a brit határon, de a konzervatív miniszterek azért ugyan folyton ezt szajkolják. És mi a helyzet a prémiumokkal, a bankár prémiumokkal? Sokan azt mondják, hogy nem az EU kell meghatározza, mennyi legyen a prémium szintje, annak erényében, hogy ez vonatkozó irányelv már meghatározásokkal élt ez irányban. Ö, szerintem határozottan, robosztus módon kell fellépjünk, mert a lobbizás folyik már, ö, és hogyha nem tudunk keményen fellépni, akkor nem tudunk fellépni a csalások ellen, ha mindig optautot engedünk meg a londoni City számára ö, a vonatkozó szabályok alól való kicsúszásra peut-être euh, je, je vais commencer à répondre à McCarthy. Ellen McCarthy-nak válaszolok először, akivel nagyon sokat dolgozunk ezen a, ezen a témán, nagyon jó munkát végzett. Semmiféle engedményt nem fogunk tenni, nem lesz hanyagság a, jogsz, a szabályozó részéről. A felügyeleti szervnek és az igazságszolgáltatásnak valamennyi eszközt a kezébe akarjuk adni, hogy nyomozást tudjanak folytatni, illetve szankcionálni tudjanak, és büntetőjogi szankciókkal is éljenek. Ez a célja annak a szövegnek, amelyen önök dolgoznak, és amelyet én októberben mutattam be. Biztosítanunk kell, hogy ez a szöveg megfelelően lefedje az index kérdését, a hivatkozási index kérdését, és adott esetben kiegészítse, illetve megerősítse ezt a szöveget. Ez az, amit meg fogunk tenni. Nem is térek vissza most erre a kérdésre, hiszen Sharon Bowles kérdésére már válaszoltam, közzé kell tenni ezt az indexet, ez szintén rendkívül fontos. Nincs jogos indok arra, hogy ezen index ne kerüljön nyilvánosságra, és itt nem működhet az önszabályozás. Az USA-val való találkozás nagyon hasznos lesz majd a e tekintetben. Megnézzük, hogy az USA-ban hogyan szabályozzák ezt a kérdést, hiszen kölcsönösen függünk egymástól. Arlen, mit válaszolna azoknak, akik a, ö, nem akarják, hogy az Európai Unió szabja meg a City summer a szabályokat. Nekem az a véleményem, hogy az egész Európa számára esély az, hogy van egy annyira erős piaci szinten, mint a londoni City az Európai Unió területén. Azt hiszem ez egy esély a City számára is, ugyan nagy európai belső piacon működik. A tőke szabad mozgása az a szabály, amiből mindenki profitálhat. Nyilván ehhez közös szabályokra van szükség, amelyeket a brit hatóságokkal közösen dolgozunk ki. Nagy-Britanniának megvan a helye ezen szabályok közös kidolgozásában és közös alkalmazásában is. Philip Lamberts egy olyan pontot vetett fel, amely aggaszt. Ez a két eszköz ö, megvalósítása, az egyik a kockázati tőke, a másik a szociális vállalkozások, ezekre szükség van, meg kell adni minden potenciált a belső piacnak, szükség van arra, hogy ezeket az eszközöket használjuk, a megtakarítások, kockázatítők és szociális vállalkozások irányába történő becsatornázására. Itt egyes országok még kiigazításokat kértek, de van itt egy jó megállapodás, amelyet a trialóguson elfogadtunk. Mi, a tanács és a parlament is ezt végre kell hajtani. Ez egy jó megállapodás. A parlament is megfogalmazta itt a javaslatait az adóparadicsomokkal elleni eh, adóparadicsomok elleni küzdelmet illetően, illetve hogy ne legyen engedékenysége tekintetben a demokratikus elszámoltathatóság Nos, Lambert úr, a biztosítók kérdése ezen továbbra is dolgozunk, tehát a biztosítók fölötti ellenőrzésen, és a felügyeti szerv is dolgozik ezen. A banki biztosító társaságok sajátos jelleggel rendelkeznek. Folytatjuk az ezzel kapcsolatos munkát. A jövőbeli felügyeti szerv szoros együttműködésben dolgozik majd a tagállami felügyelőkkel, hogy ezen vegyes bankcsoportok felügyeletét megfelelően el lehessen látni. Az LKB e olyan statutummal rendelkezik, amelyet a szerződés határoz meg, most nem lehet ezzel kapcsolatban vitát nyitni. Az LKB e missziója valószínűleg eltérhető, ez az új feladatkör azt jelentheti, hogy az EKB az integrált felügyeleti rendszer középpontja lesz majd az euróövezetben. Együtt dolgozunk velük, szolgálataimmal együtt, hogy demokratikus párbeszédet tudjunk megvalósítani a felügyelet kérdéseivel kapcsolatosan a szerződés szellemének betartásával. Két szvénben a ö, jövő év elején bemutatjuk az ön által említett szöveget, ez egy rendkívül technikai téma, de mindenképpen hozzájárul a piac megszilárdításához ezen területen, illetve az infrastruktúrák egységesítéséhez. A bizottság tehát ezzel kapcsolatosan javaslattal él majd, és remélhetőleg a tagállamok támogatására talál ez. Azt Astrid Lulling, ahogyan Zalba úr is felvetette azt a vitát, ami már lezajlott. Nos, én ki tudom mondani, hogy itt az Európai Tanácson egy előkészítő munka zajlott, Barozó elnök ura, Ren biztossal, illetve Almunia biztos úrral dolgoztuk ki a bizottság álláspontját a négy elnökkel, az Euróövezet elnökével, az LKB elnökével, valamint Van elnökkel a belső piaci biztosként az volt az elképzelésem, ezt őszintén mondom nekült, hogy az Európai Bankhatóság a 27 tagállam érdekében tevékenykedik, és sőt, el lehet látni ezzel a feladatkörrel egy közvetlen kapcsolattal az Európai Központi Bank felé. Az Európai Tanács operatív okok miatt a az EKB hitelességét érintő okok miatt úgy döntött, hogy a súlypontot az EKB-ra helyezi majd. De lesz egy kapcsolat az EBA-val, Luling asszony, azon országok, amelyek nem képezik részét ennek a bankuniónak, azok is az Európai Bankhatóság felügyelete alá tartoznak majd, amely tovább folytatja tevékenységét legyünk igazságosak az EBA-val. Az elnökük nyilván az önök rendelkezésére áll, hogy vitát folytasson. Alig egy éve rendelkezik, rétezik ez az intézmény, erőforrásait megerősítették, de meg kell adni neki az időt, hogy hatékonyságáról tanúbizonyságot tegyen. Az ebbe e véleményem szerint jól végzi munkáját a rendelkezésére álló forrásokkal, illetve a jogszabályi keretben, mely a tevékenységét szabályozza. Szükségünk van az EBA-ra, e mert lesznek olyan országok, ahogy már említettem, amelyek opting outot kérnek a felügyelet alul, az EBA e, tehát továbbra is felügyeli majd ezen országok pénzintézeteit. Uh, Köszönöm szépen. A még maradt kérdéseket meghallgatjuk együtt. Gunnar Hockmark, Peter Simon Boszkurt asszony, aki a LIBE bizottságban az előadó, és Ole Schmidt. Gunnar. Köszönöm. Visszatérnék a, ahhoz a kérdéshez, hogy milyen egyensúly kell meghatározunk a felügyeletek között. Azért mondom, mert Európában jobb felügyetre van szükség, ez nyilvánvaló és ezért aggaszt engem, hogy az Európai Unió egy részéről beszélünk felügyeletről, az eurozónán belül, azon kívül azonban nem. Ez azt jelenti, hogy nem szabadulunk meg a problémáktól. Határon átnyúló gondok tudnilik, ha megnézzük az eddigieket, nem csak az eurozónára szorítkoztak, hanem azon kívül is, is származtak. Azért mondom el háromszor a felügyelet szót, mert tagállami szinten is szükség van felügyeletre a bankok felett, a felügyelet pedig nem, ne, attól nem lesz jobb, hogy európai szintre helyezzük. Van, amikor szükség van európai szintű felügyeletre, mert hiányzik, vagy nem elég hatékony. Azt kérném öntől, hogy beszéljen arról, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy jobb lesz a felügyelet, függetlenül attól, hogy milyen szintre tesszük az intézményét. A harmadik kérdésem pedig természetesen az, hogyha ha a, az Európai Befektetési Bank, aztán az LKB is nagyon fontos felelősségi körökkel bírnak, akkor miért akarnak két felügyeleti szervrendszert, szervet kidolgozni, létrehozni? Ami szerintem inkább csak konfúziót okoz a felelősségek szétválasztását illetően, meg a szakértelem, a szaktudás tekintetében is, meg az LKB felelősségi körét illetően is. Nem azt mondom én, hogy eleve ellene vagyok a, annak, hogy az LKB kezébe tudjuk ezt a feladatkört, ám azért ki lehetne fejteni, hogy miért így csináljuk, és miért nem másképp. Péter? Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm, hogy ezt az egész, az egész eljárás során ilyen jó és építő jellegű volt a kapcsolat önökkel. A múlt heti Strasburgi beszélgetésünk után szeretném még egyszer a véleményét kérni. A az árnyék jelentéstevők és jó magam is egyetértünk ebben a kérdésben. A múlt héten csütörtökön beszéltünk, ugye megvitattuk a Banking Resolution javaslatát, ugye százalék arányban, és ezt összevetve a betétbiztosítási rendszerrel. Már akkor is jeleztük a vitánk során, hogy itt a parlament, illetve a szakbizottság részéről, mi ugye illetékesek vagyunk, ez szerintünk egyértelműen túl kevés ahhoz, hogy egyfelől biztosítsuk azt, hogy hatékonyan tudjuk a betéteseket védeni, másfelől pedig a szanálási alappal összevetve fennáll szerintünk annak a veszélye, hogy olyan pénz, amely tulajdonképpen a betétesek védelmét kell, hogy szolgálja, végül a nagy bankok megmentésére fordul, és aztán az alapban semmi sem lesz, amikor a betétesek kifizetésére kerül a sor. Ezzel kapcsolatban a kollégák szintén feltették azt a kérdést, hogy egyáltalán hogyan működik majd ez az egész rendszer. A javaslat, ami ugye védelmi szint lett volna, ez azt a célt kell, hogy szolgálja, hogy egy közepes bank megmentését szolgálja, csak azért, hogy az adófizetők pénzét ne használjuk fel, de ez csak egy közepes méretű bank megmentésére elegendő. Hogyha ezzel a pénzzel ha egy ekkora mennyiséggel egyidejűleg még azt is biztosítani akarjuk, hogy a nagy pénzügyi intézetek szanálása is megoldható, ez azt hiszem, hogy nem realisztikus ez a méret. És hogyha még arról is beszélünk, hogy vissza akarjuk nyerni a piacok bizalmát, így minden bizonyal ezt nem fogjuk tudni megtenni, ez túl egyértelmű. Egyértelmű, hogy a nagy hangzatos szavak nevezetesen ugye, amit a tagállamokban hallhatunk, hogy majd most a bankokat is a pénztárhoz szólítjuk, ez azt hiszem, hogy nem megvalósítható, hiszen az ön által javasolt számok nem felelnek meg a politikai realitásnak. Um, Boszkert. Boszkurt asszony. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, és a biztos úrnak is köszönöm a bevezetőt. A Libe Bizottságban én vagyok az előadó ebben a témában. A piaci visszaélésekkel szembeni büntetésekről szóló irányelv előadója. Ezt említette, hogy erősíteni kellene ezt a szöveget, annak érdekében, hogy a piaci visszaéléseket megelőzzük, például annak kapcsán, amit a Libor esetében láttunk. Fontos, hogy a bizottság hangsúlyozta, hogy összehangolt szankciókra van szükség, annak érdekében, hogy a pénzügyi piacok bizalmát is visszaszerezzük, és ami meglepett, az az, hogy semmi konkrétum nincs a kezünkben. Harmonizált szankciók igen, Ugyanakkor hiányolom a minimális és maximális büntetéseket, amikor a benfentes kereskedelemről, illetve a piaci visszaélésekről beszélünk vannak közigazgatási bírságok is, ugye Szlovéniában minimum két hét a büntetés, Olaszországban két éves szabadságvesztés is kiszabható. Ez egy olyan üzenet, amely az összes polgár felé kell, hogy szóljon. Amikor a bizottság azt mondja, hogy valami konkrétat szeretnénk, azt szeretnénk, hogy a védkeseket a bíróság elé állítsuk. Szeretnék választ kapni erre, és mit gondol Nagy-Britannia optákjával kapcsolatban? Ole. Végül pedig Ole. Köszönöm. Elnök asszony, biztos úr. Kérdésem. A befektetési kompenzációs rendszer irányelvet érinti a lengyelek csináltak valamit, a dánok nem. Most a ciprusiak meg azt mondják, hogy nem fognak ezzel foglalkozni. Ön mit tervez annak érdekében, hogy ez napirendre kerüljön, itt ott maradjon? Mert elakadt ez a dolog, úgy tűnik, és Péter Simonnal együtt értek abban, hogy a garancia ö, rendszer része a vitának, és a cél nagyon hasznos volna Európának, a különféle KKV-kba irányuló befektetések elősegítése érdekében. Tervezünk egy levelet írni annak, önnek, biztos úr, Péter Zimon és jó magam, hivatalos formában is megfogalmazva mindezt, ám most azt kérném, győzze meg a ciprusiakat, hogy tegyenek valamit ez ügyben. Köszönöm. Gunnar Ottmark est revenu sur la question de la supervision. Visszatérünk a felügyelet kérdésére egy tényleges kérdéssel. Gunnar, ez a kérdés, amit felvetett, ez vezetett kezdeti elmélkedéseimben, ahogy elmondtam Luling asszonynak is. Azaz, hogy az önökkel létrehozott ö, autoritást használjuk a felügyeleti csomagban. A parlament nagyon nagyban támogatta az EBA-t, illetve az ESMA-t. Aztán itt a ö, súlyponttal kapcsolatban ö, zajlott a vita. Az állam és kormányfők ezt a súlypontot az Európai Központi Bankra helyezték, hiszen ez közvetlenül kapcsolódik a bankok finanszírozásához, hogyha itt van az Európai Stabilitási Mechanizmuson keresztül a bankok finanszírozása, akkor ehhez a bankok kollektív felügyeletére van szükség, ezek tehát párhuzamosságok, a stabilitási bankból támogatjuk tehát ezeket a bankokat az euróövezetben, és éppen ezért kapta ezt a feladatkört az Európai Központi Bank de megtaláltuk a kapcsolatot az Európai Bankhatósággal, amely a teljes unióban dolgozik majd azon országok vonatkozásában, amelyek nem képezik részét a bankuniónak, ennek a plusz integrációs szakasznak. A felügyelők testülete, mely között meg található valamennyi ország, ezek nagyon jól együttműködnek, szükség van az együttműködésre az Európai Bankhatóság és az Európai Központi Bank között, és ezen együttműködés technikai részletein fogok még dolgozni. Európai szövegre van szükség, amelyet mindenhol alkalmazni kell. Itt utalnék a piaci visszaélésekkel kapcsolatos szövegre. A súlypontot tehát az Európai Tanács áthelyezte, és az euróvezeten belül szükség van egy plusz felügyeletre, melyre azon bankoknak van szükségük bizonyos feltételek mellett, amelyek az európai stabilitási mechanizmust alkalmazzák. Péter Zimon visszatért a betét garanciák kérdésére, mely, mely témával már hónapok óta foglalkozik. Nos, Péter, nem a bizottság szemére kell vetni az ambíció hiányát, hiszen én sokkal ambiciózusabb százalékarányt javasoltam a kezdeti szövegben, ez sokkal inkább egybeesett a parlament véleményével, illetve azzal, hogy mire van szükség egy hiteles betétgarancia rendszer kialakítása céljából. Most Eliza Ferreira állásfoglalására is utalnék, hogy miért is javasoltam a bankszolnálási és a betétgarancia alap vegyítését, itt ugyanis meg kell előzni, hogy ezek a kockázatok válsággal, illetve katasztrófával változzanak, ahogyan ez az elmúlt években történt, és aztán az adófizetőknek kelljen ezt a szemlet megfizetni. Nekünk az volt a célunk, hogy ezt a negatív alakulást elkerüljük, melynek a végén az adófizetőknek kell állniuk a számlát. a szanással kapcsolatos szöveget még nem fogadtuk el, vannak már egyes úttörő országok, mint például Svédország, amelyek ezt megtették, amelyeket a bankválság hamarabb érintett, mint a többit. A bankszállási csomagot végre kell hajtani, és az a cél, hogy ez a helyzet ne alakuljon verseggel a megtakarítók a polgárok kárára. Péter Zimon még egyszer emlékeztetni ment arra, hogy a tanács részéről van szükség nagyobb ambícióra. A tanács azonnali döntéseket hozott, menetrendet fogalmazott meg, tehát egy dinamikus kompromisszumot hozott létre az európai gazdaság vonatkozásában. Talán még nagyobb ambíciót is várhatunk a tanástól ezen a területen, vagy legalábbis azoktól az országoktól, amelyek részét képezik a bankuniónak, hiszen ez valóban három pilléren nyugszik, a közvetlen és integrált felügyeleten, a kölcsönösségi elemen, a garancia alap, illetve a betétgarancia alap és a bankszenelási alap között. Boszkurt asszony felvetette azt a munkát, amely párhuzamosan zajlik a Juri Szakbizottságban, és köszönetet mondok e tekintetben az Ekon Szakbizottságnak és Erlen Mákertnak. Az októberi javaslatom pontosan az, hogy harmonizáljuk a szankciókat, amelyek rendkívül eltérőek. Elég nagy hanyagság tapasztalható egyes országok részéről, más országok szigorúbbak e tekintetben. Nem a totális harmonizációt választottuk, elég gyorsan előre akartunk haladni, és nem akartuk, hogy az orrunkra csapják az ajtót. A tagállami jogszabályok közelítését előnybe részesítettük a jog, tagállami jogszabályi rendszerekkel összhangban. Ez tett egy pragmatikus megközelítés. Voszkút asszonyon egyetértek, aki megemlítette, hogy a közelmúltbeli események fényében erősíteni kell ezt a szöveget. A Juri szakbizottságban is, és itt is dolgoznak ezen a szövegen. Ez egy megbízható alap ahhoz, hogy a szankciók harmonizáltabbak legyenek, szigorúbbak legyenek pénzügyi szempontból, és szigorúbbak legyenek büntetőjogi szempontból is, hogyha erre szükség van. Schmidt úr, nagyon sűrű a napirendünk, ez a szöveg kicsit elakadt a beruházók védelmét illetően, valóban szükségünk van erre a pénzügyi biztonság céljából, amely fontos a fogyasztók és a befektetők, a megtakarítók számára. Tehát az egymást követő soros elnökségekkel eszmét kell cserélnünk ezen kérdésekről, és ösztönöznünk kell őket arra, hogy a soros elnökség támogassa ezt a szöveget hiszen a tanácsot nem lehet előre mozdítani a soros elnökség részvétele nélkül. Erre a szövegre a jogbiztonság érdekében szükség van. Köszönöm szépen, biztos úr. A részvevőknek is köszönöm a kérdéseket. Koordinátor külésével kezdjük 9-kor holnap a munkát, 9-től 10.30-ig. Úgyhogy a szakbizottság nyílt ülése fél 11-kor kezdődik az aljópa statisztikák tárgykörét taglalandó.